előít, hogy mielőbb fejezzék be a fényképezést, hogy elkezdhessük a munkát. Kérem mindenki foglalja el a helyét, hogy egy csendes, figyelmes meghallgatást kezdjünk el, fontos kérdések, válaszok hangzanak majd el. Úgyhogy megint a sajtók képviselőit kérem, hogy vonuljanak ki, megkezdhessük az ülést. Can I ask everyone at the back, please? Hátul is kérem mindenki üljön le. Kis de kérek. Köszönöm. Uh, so, ladies and gentlemen. Nos, hölgyeim és uraim, arra bátorítanám őket, hogy üljenek le. És kicsit csendesedjünk le, hogy megkezdhessék ezt a rendkívül fontos meghallgatást. Köszönöm. Nagy öröm számomra a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság elnökeként üdvözölni Michel Barnier urat, a biztos jelöltet, aki a belső piacért lesz fele, lenne felelős. Ma délutáni meghallgatásunkon mindannyiukat szeretném emlékeztetni arra, hogy az az Európai Bizottság jóváhagyására vonatkozó iránymutatások szerint a parlament az általános tudás európai elkötelezettség és személyes függetlenség alapján értékeli a jelöltet, illetve kommunikációs készsége és a szakismereti alapján. Nos, ezt tesszük az elkövetkező három órában majd. Gondolkoztam már ezen a tárcán, az összetételén, és úgy gondoltam, hogy érdemes elkezdeni a missziós levél barózó úr által Barnier úrnak jelöléséről szóló leveléből idéznék, amelynek előszavában azt mondja barózó úr, hogy Európának szüksége van egy erős, dinamikus bizottságra, hogy előre vigye a munkát, egyfajta motorja legyen a munkának. Barnier biztos előtt úr azért lesz felelős, hogy új lendületet adjon a belső piac fejlődésének, míg a bizottság kezdeményezéseit a pénzügyi szolgáltatások terén, a közbeszerzések terén, a szolgáltatások szabadáramlása terén, meg a szerzőjogok védelmén és a, szakmai minősítések terén kell, hogy meghatározza. Ezek a témák mindannyiunkat érdekelnek. Úgy fogjuk strukturálni a meghallgatást, hogy a pénzügyi szolgáltatások tárgyában, amely kulcsfontosságú eleme bárnyi úr jövőbeli tárcának, tárcának Sharon Bowles úr, asszony fogja elnök kölni, egy különálló ülésem, vagy rész meghallgatáson a pénzügyi, meghallgatás, pénzügyi szolgáltatásokról szól részt, az ülés közepe felé lesz ez majd. És úgy szerveztük meg a meghallgatást, hogy arra kérjük Bárnyi urat, hogy egy nyitó nyilatkozatot adjon, egy bevezetőt 8 percben, aztán 1 óra 20 percben kérdéseket teszünk fel, melynek során a frakció képviselői, a belső piaci szakbizottságból a koordinátorok és a helyettesek tehetnek fel kérdéseket. A parlament részéről minden kérdező egy percet kap, ezt követően két percet kap a jelölt válaszra, ekkor egy perc után követő kérdésre adatik, és aztán egy percben megint válaszolhat a jelölt. Nagyon szigorú leszek az idő kiszabásában, Bóz asszony is itt tesz majd, délután tegnap megbeszéltük ezt, úgyhogy a kalapáccsal kíméletlenül élünk majd és arra kérem minden képviselőtársamat, hogy lényegre törő, rövid kérdésekre törekedjenek, illetve az utánkövető kérdések is szorítkozzanak a lényegre. Aztán a legvégén a biztos jelölt úr zárószóval él, és aztán jön a következő meghallgatási rész. Aztán még azt is el akarom mondani, hogy ez az ülést élőben közvetíti a parlament internet oldala, és videófelvétel is készül, és szóbeli jegyzőkönyv is. No, ennyi lenne az én elnöki bevezetőm, és megint csak elmondhatom nagy öröm számomra, hogy Michel Barnier biztos jelölt urat, egyrészt üdvözölhetem szakbizottságom tagjai nevében. Jelen pillanatban átmeneti posztot foglal el, a terem hátsó részéből eleje felé halad, hiszen korábban szakbizottsági tag volt, úgyhogy ezt is tartsa fejében. Most hátulról fogom őt látni, általában előről látom, mert eddig a parlamentben, a széksorokban szemben ült velem. Most megadom neki a szót. Thank you very much, uh, chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, kedves Malcolm, nem ugyanaz ott ülök, de nagyon, nagyon örülök, hogy ugyanabban az ülésteremben lehetek. Elnök úr, elnök asszony, hölgyeim és uraim, kedves képviselőtársaim! Ma úgy állok önök elé, mint politikus, aki politikusokhoz szól, nőkhöz és férfiakhoz, olyan politikusként, aki tudja, hogy milyen fontos a demokratikus legitimitás, aki tudja, hogy milyen fontos a parlamenti munka és ellenőrzés, és aki már elég régóta, akárcsak önök is önkéntesen elkötelezte magát Európa mellett, és amelyről bármikor hajlandó számot adni. Ezt a meghallgatást, amely rendkívül embert próbáló pillanat, azzal szeretném kezdeni, hogy egy kicsit személyesen szólok önökhöz. Nagy benyomást tett rám a francia nép nem döntése, a népszavazás eredménye 2005-ben az alkotmányról. Nagyon mélyen érintett. Ennek a nemnek kétségtelenül több oka van, de ami engem illet, szerintem nyilván annak megnyilvánulása volt, amelyet Franciaországon túl is nagyon sokan gondolnak, hogy Európa eltávolodott állampolgáraitól. Pedig, hölgyeim és uraim, az európai projekt, az alapító honatják projektje pontosan a nagy közös piac létrehozását tűzte ki célul. Gazdasági és szociális életünk közössétételét, hogyan is fogalmazzak, annak a, a kívánalmát, hogy közösen legyünk együtt, és ha megszavazzák nekem ezt a bizalmat, Barózó elnök úrral, célom és stratégiám az elkövetkezendő öt év során az lesz, hogy újra összeegyeztessem ezt a vágyat, hogy egyet legyünk, együtt legyünk, illetve annak szükségességét a mai globalizált világban. Ezért a belső piac középpontjába kell mindazt helyezni, a fogyasztókat, a vállalatokat, akik meghatározzák ennek mindennapi életét. Ö, elnök úr, Malcolm Halborn. Mario Montit néhány héttel ezelőtt az Imkóban hallották, aki utalt arra, hogy a belső piac kifáradt. Hölgyeim és uraim, az én célom az, hogy új lendületet adjak az elkövetkezendő öt év során az európai belső piacnak. A válsággal szemben újra felfedeztük azt, hogy milyen erőt jelent az, hogyha összefogunk szemben azzal, hogyha csak külön-külön próbálunk fellépni ezzel szemben. A jelenlegi gazdasági ö, kontextus minden kormánytól azt várja, hogy nemzeti választ fogalmazzon meg rövid távon erre a válságra. Mind a mellett tudjuk azt, hogy a belső piac szétdarabolódása nem segít a versenyképességhez. És bár sok területen közös szabályozót fogalmaztunk meg, nehezen tudjuk mindezeket közösen alkalmazni. Erre majd kitérek részletesebben is. Mindez óriási teher a vállalatok számára is, és az állampolgárok értetlenül fordulnak mindezzel szemben. Szeretnénk ezeket az akadályokat elhárítani. Azt javaslom önöknek, hogy konszolidáljuk és közösen járjunk sikerrel abban az átmenetben, amely 20 évvel ezelőtt indult el Jacques Delors javaslatára. Hogy mindenki egymás felé forduljon az európaiság jegyében. Úgyhogy azt javaslom, hogy ezt a közös piacot a 2020-as projekt nevébe indítsuk be, amit Jacques Delors javasolt. Hölgyeim és uraim, négy prioritást fogalmaznék meg önöknek. Először is a bizalmat. Meg kell erősítenünk ezt, a lehetőséget, a védelmet a belső piacon. A belső piac nem bürokratikus ö, találmány, hanem a mi piacunk, és ez a mindennapokat érinti. Úgyhogy olyan szolgálatokat, olyan szolgáltatásokat kell ö, biztosítani, amelyek biztosak és mindenki számára elérhetőek, mind az állampolgárok, mind pedig ö, a vállalatok kell, hogy teljes joggal élhessenek itt először is európai szinten bizalomra van szükség. Ott van az internet, ahol rengeteg a javaslat, az ajánlat. Úgyhogy ennek biztosnak, megbízhatónak kell lennie minden garanciával ö, a ö, fogyasztók számára. Aztán garanciákat kell biztosítani a munkavállaláshoz. A tagállamoknak két év át kellett volna vennük a 2005-ös irányelvet, sajnos nagyon sokan nem tették ezt meg, és ez sajnos az Európába vetett hitet is gyöngíti. A szolvita kapcsolatos problémák 20%-a pontosan ehhez a témához kapcsolódik, és vállalom-e felelősséget ezen a téren is, és ha kell, még messzebb megyek, és az érintett ágazattal összefogva elkészítem azt a térképet Európáról, amire szükség van. Tehát a vállalkozáshoz való jog a KKV-k vonatkozásában, ez az első rendő terület, akiknek gyakorlatilag ki kell használniuk a belső piacat, a lehetőségeket. Teljes mértékben szükség van arra a szövegezésre, amely az egyablakos rendszer az adminisztrációs együttműködés szempontjából fontos. Hölgyeim és uraim, a második prioritás számomra az innováció, a kreativitás ö, jobb értékelése, hiszen ö, állampolgár társaink ö, van, rejlik a kompetencia, a kreativitás adta lehetőség az európai az, e, az európai vívmányok, felfedezések számára védelmet is kell biztosítanunk. De miközben egyre többennek kell hozzáférniük a tartalomhoz, egyre jobban védenünk is kell ezeket a termékeket, legyenek azok bármilyenek, akár az interneten rendelkezésre állóak, akár más termékek. Védenünk kell tehát az ipari termékeket. Nagyon drága a szabadalmi rendszerünk, nagyon összetett. Szeretném, hogyha megszületne az európai szabadalmi rendszer minden védelmével együtt, és el kell gondolkodnunk ugye a nyelvi kérdéseken is, ami a legkényesebb kérdés, hogy aztán a jogi kérdéseket is előre vihessük. Aztán a munkahelyteremtés, amelyet sajnos a hamisítás meggátol, és ami az egészségre is káros, nem beszélve a vállalkozásokról. Ezért szeretném, hogyha létrehoznánk azt a megfigyelő központot, amely a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodással foglalkozik. Nyilván össze kell fognom majd kollégámmal, aki a hamisítás ellen veszi fel a harcot. Harmadik prioritásom, hogy újra az állampolgárok kerüljenek a központba. Hiszen az a szociális modell, amely az európai szociális modell, azt jelenti számunkra, hogy ezt az emberi erőharadás szolgálatába kell állítani, nem pedig fordítva. Javítani kell a munkavállalási feltételeken, jobb szolgáltatásokat kell biztosítani az állampolgárok számára, hogy védhessük tudásukat és kultúrájukat. Meg fogom vizsgálni annak a lehetőségét is, hogy hogyan lehet ilyen jellegű alapítványokat létrehozni. Munkatársaimmal együtt, együttműködő ö, ö, és kölcsön biztosító ö, szolgáltatásokkal is foglalkozunk, illetve a Social Business Act-tel azért, hogy jobban segíthessünk a vállalkozásoknak és a vállalatoknak, amelyek nyilván profitot kell, hogy termeljenek, de ugyanakkor a kirekesztés ellen kell, hogy felvegyék a harcot. A negyedik prioritás az új növekedést kell, hogy szolgálja ez a piac, ami ökológiai jellegű, jobban és igazságosabban szolgálja az állampolgárokat. A Lisszaboni Szerződés 9-es cikkére utalnék a környezetvédelmi, szociális hatásaira a belső piacnak. A két, két millió milliárd arra kell, hogy fordítódjon, hogy védjük a környezetet, a szociális integrációt biztosítsuk, és az innovációra költsünk többet. Szeretném, hogyha nem csak a bankokkal foglalkoznánk a juttatások terén, hanem a vállalatok átláthatóságán, illetve a munkavállalók javadalmazásával is foglalkozzon. Aztán ott van a forgalmazás, a gyártók, forgalmazók kapcsolata, a kereskedelemhez való hozzáférés, a fair trade ösztönzése. Hölgyeim és uraim, eh, elnézést, hogy néhány másodpercet többet veszek még igénybe a figyelmükből. A miniszterek tanácsával együtt, a Szociális és Gazdasági Bizottsággal és a többi eh, intézménnyel együtt szeretném mindezt elérni. Most pedig várom kérdéseiket. Köszönöm szépen! Well, thank you very much. Köszönöm szépen! Nagy figyelemmel hallottam hallgattam, lehet, hogy nem mindenki fog így elmerülni majd a szavaiban. Andreas Schwabot kérem, a néppárt koordinátorát, szakbizottságomból, hogy az első kérdés feltegye. Andreas. Cher kollega, eh, cher... Kedves kollégák, kedves eh, biztos jelölt úr, nagyon nagyra értékeltem, eh, hogy mennyire kompetens, de ugyanakkor nagy öröm számomra, hogy a legfontosabb feladatkörrel bízták meg, ami legalábbis minket illet a fogyasztóvédelem. Nagyon jól írta le azt, hogy mit tervez elkövetkező években velünk Európában elérni együttesen. Ugyanakkor a múltban tanulja voltam néhány olyan vitának, és olvastam néhány dokumentumot, amely politikai ellentmondásokat tartalmazott. Azt mondta, hogy egyes államokhoz közel áll, egyes pénzügyi szervezeteket kell szigorúbb lenne. Persze mindenki vállalni kell a politikai meggyőződését, politikai múltját, ezért kérdezem, hogy hogyan értelmezzük ezeket az értékeléseit korábbról, és hogyan értékelem azt, hogy egyetlen politikai párt, egyetlen országot, egyetlen pénzügyi piacot sem kíván elhanyagolni, hanem 500 millió állampolgár érdekét kívánja szolgálni a belső piacon. Euh, Kedves András Schwab, először is nem fogom elfelejteni azt, hogy milyen magas szintű munkát végeztünk itt ebben a bizottságban, ahonnan el kell majd távoznom, hogyha bizalmuknak köszönhetően biztos leszek. Nem fogom elfelejteni azt, hogy micsoda magas szintű munkát végeztünk itt, elnök úr. úr politikai elkötelezettségemre utalt, hogy gallista és baloldali vagyok. Így elmondhatom, mert jobb, hogyha jobban megismerjük egymást, igen, 14-15 évesen tettem le a voksot a politika mellett, és továbbra is büszke vagyok erre, hogy segítsek egy olyan rendkívüli államférfinak, mint Dögol tábornoknak. Mert humanistának és előremutató egyéniségnek ismertem meg. Hasonlít ez azokhoz az országokhoz, ahol hasonló törekvéseket tapasztaltunk. Pontosan ekkor egy másik államférfi, Adenauer, kancellár, bizonyára emlékeznek, hogy a harmadik emeleten az irodában van egy fénykép, amit mindenhova viszek magammal, ez pedig Adenauer ö, fényképe. Ezért vagyok továbbra is Európa párti. Úgyhogy ezért szeretném elmondani önnek, Schwab úr, hogy semmiféle kétségük nem kell, hogy legyen, hölgyeim és uraim, azzal kapcsolatban, hogy tiszteletbe fogom tartani azt az esküt, amelyet majd valószínűleg a bíróság előtt kell tenni, mert ez szent dolog, teljesen függetlenül kell eljárni mindentől, és az európai érdeket kell képviselni, és én ezt is fogom tenni öt év alatt. Köszönöm szépen. Úgy értelmezem szavait, hogy ahhoz is hozzá kíván járulni, hogy a belső piac közelebb kerüljön az ott élő emberekhez, és hogy a belső, belső piac ne pusztán jogalkotási nehézségeket, hanem előnyöket is jelentsen az ott élők számára. Úgy értelezem, hogy a horizontális keresztfunkciókat az ön által említett alapelvek mentén a belső piacon teljes mértékben érvényesíteni kívánja. Ahogy említettem, a belső piac az európai projekt középpontjában áll már régóta. Kezdhetjük ezt a szén és acélközösségről szóló egyezménnyel, persze nem tudom a követ, különböző nyelvekben a mutualizáció hogyan fordítódik, de gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy együtt legyünk, de anélkül, hogy összefonódnánk teljes mértékben. Ez a lényeg az európai projektnek. És a belső piacon nagyon sok ágazatban nem egyetlen egy biztos járt sikerre, azt hiszem 13 olyan biztos volt, akik 1600 irányelv megfogalmazásában ö, vettek részt. Ez a négy alapszabadság, amelyek ö, a középpontban állnak, gyakorlatilag azok, amelyek gerincét képezik az európai projektnek, és ezt tiszteletben kell tartani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő kérdést Evelyn Gébhárt teszi föl, a szakbizottságom szociális koordinátora. Köszönöm, elnök úr! Kedves Bárni úr, ott folytatom, ahol abba hagyta. A múltban az Európai Bizottság politikáját az belső piac területén csak nem kizárólag a versenypolitika és a ö, szabályozás leépítése területén fejtette ki. Ez sikerrel járt abban, hogy olyan módosítókat, módosítókat sikerült végrehajtani, amely az állampolgárok érdek érdekeit és általában a munkavállalók érdekeit helyezte a politika középpontjába. Ez a szolgáltatás irányel vitája során vált igazán világ, világossá. A hármas cikk, a Lisszaboni szerződés harmadik cikke arról szól, hogy az európai politikának szociális vetületeit erősíteni kell. Ön az európai politika ezen újrányújtságát miképpen próbálja konkrét lépésekbe ötvözni, és milyen kezdeményezésekkel számolhatunk az ön részéről ön rendszeresen elvégzi majd a társadalmi hatástanulmányokat az egyes intézkedésekkel kapcsolatban, hogy bemutatja ezeket a parlamentnek is? Madame Gebhardt, d'abord... Euh, Gebhardt asszony, először is én magam is utaltam a szolgáltatás irányelvre, és azt kell mondanom, most kérdésére válaszolva, hogy emlékeztetnem kell arra sok munkára, amit ön is, és az egész parlament végzett, hogy lehetővé váljon ez az irányelv, persze a bizottság kezdeményezésére. Most pedig az én feladatom az, hogy ha alkalmazható legyen, hogy humánus aspektusokkal ruházzuk fel. Az európai piac, az egységes piac szerintem szolidaritással működik. Szeretnék emlékeztetni arra, amit már mondtam, hogy Jean Delors 20 évvel ezelőtt, amikor beindította az egységes európai okmányt az államfőkkel, a Dölor csomagot állította össze a szolidaritásról és a kohézióról. Ezt nagyon jól ismerem, mint politikát, mert mint korábbi európai biztos, a legszebb szakpolitika, a regionális politika, a kohéziós politika tartozott hozzám. És aztán végül is Jacques Delornak igaza volt, hogy gazdasági, szociális felaprozódás következett be a nagypiacon. Úgyhogy a stratégia az, hogy az állampolgárokat, a fogyasztókat, a kis és középvállalkozókat közelítsük egymáshoz. Ugye foglalkozunk a különböző képesítésekkel, hogy ezeket a képesítéseket a, más országok is elfogadják, és főleg ugye az elektronikus vásárlások miatt az egyik projektem az, hogy többféle fizetési lehetőség is rendelkezésre álljon, ne csak kétféle kártya. Nagyon oda fogok, fogok figyelni a közszolgáltatásokra, a közérdekű szolgáltatásokra, amelyek a, a, a legelszigeteltebbekhez is eljutnak. És szociális ö, hatástanulmányt is fogok képezni. Ez kötelezettségem is. Köszönöm szépen. Ar- a, a válaszából úgy értelmezem a dolgot, és igennel nem elválaszolhat, ha gondolja, tehát úgy értelmezem, hogy ön egy szociális progresszív záradékot kíván érvényesíteni, a belső piaci jogalkotásban egy ilyen szociális vetületet is mindig szem előtt tart majd? La, la, la clause de... Enfin, moi, je pense, madame... Gebhardt asszony, úgy gondolom, hogy a válaszom igen, hogyha a szociális hatástanulmányról van szó. És hozzátettem egy környezetvédelmi hatástanulmányt is, ha, csak, ha annak ellenére, hogy ez még nem igazán körvonalazódó, de szerintem erre is szükség van. Én azt fogom javasolni, hogy mindenképpen legyenek ilyen hatástanulmányok, és aztán majd meglátjuk. Oda kell figyelnünk arra, hogy minőségiek legyenek ezek, és a parlamentnek is oda kell figyelnie ezen a hatástanulmányok eredményeire. Számomra ez a kettő elválaszthatatlan, a belső piac fejlesztése és a szociális kérdések. El nem tudok képzelni egy olyan kezdeményezést, amely nem az emberi fejlődést szolgálná, a szociális fejlődést, az európai előrelépést. Tehát a válaszom igen. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Christian Buzoy, az ALDE koordinátora. Biztos jelölt úr, a belső piac jó működéséhez hatékony és arányos szabályozást igényel, és ebbe bele kell, hogy tartozzanak a fogyasztók és a vállalatok is. Ennek végrehajtása rendkívül fontos. Egy hosszú folyamat harmonizációjára van szükség, ez elég összetett dolog, és gyakorta végrehajtási problémával kell szembenéznünk minden évben, amikor megvizsgáljuk a belső piacot, azt a következtetést vonjuk le, hogy vannak problémák, és a belső piac nem működik olyan jól, mint ahogy szeretnénk. Gondolta már arra, hogy hogyan lehetne javítani a harmonizációs folyamaton? Biztos jelölt úr, ön szerint kevesebb jogszabályra kéne törekednünk, nagyobb hatékonysággal, és inkább ö, ö, az irányelvek helyett ö, rendeletekkel kellene ö, működnünk. Azt gondolom, hogy irányelv helyett inkább rendeleteket válaszunk, még akkor is, hogyha gyorsabban működnek, kicsit brutálisabban is, nehéz. Ami fontos viszont az az, hogy mivel Malcolm Harbour nagyon ragaszkodik ehhez, de nincs egyedül, hogy a jobb szabályozás minden eszközét vessük be, beleértve a hatástanulmányokat és a szerződés értelmében az új kötelezettségeket is. A szociális hatástanulmány, a környezetvédelmi hatástanulmány az, amire gondolok. Aztán, amikor az irányelv tervezetet, vagy rendelet tervezetet készítjük, akkor a bizottság nem dönt, hanem javasol. Mert ki dönt? Hát a parlament ö, a tanácssal együtt. Úgyhogy én a hatékony jó alkalmazásához ragaszkodnék az európai szabályozásnak. Önök is nagyon jól tudják, hogy vannak szabálysértések, és nagyon szigorúak vagyunk ebből a szempontból. De jobban szeretném, hogyha inkább valamilyen pedagógiai tevékenységgel, meggyőzéssel élhetnénk, dialógust alkalmazhatnánk, mielőtt még ideig eljutnánk. Persze vannak már olyan folyamatok, amelyek nagyjából megfelelően működnek például a, azok, a, amelyeket az államokkal együtt használunk. De hölgyeim és uraim, nem fogok az irodámban üldögélni állandóan. Hetente egyszer elutazom majd egy európai országba. És nem csak a fővárosokba, hanem el fogok utazni a különböző vidéki területekre, az egyes régiókba is bár nem leszek a régiókért felelős. És mindenkivel találkozni fogok, akik segíteni tudnak majd nekem, hogy megfelelően alkalmazzuk és használjuk az európai jogszabályokat. Köszönöm, biztos úr. Két ö, példával élnék a szolgáltatási, illetve a képesítési irányelvet, ö, amelyeknek végrehajtása elé még bizony akadályok tornyosulnak. Említette a szolvitot is. A szolvit nagyon jó eszköz, amelyen segíteni lehet az állampolgárokat és a vállalatokat a különböző problémák megoldására, de ez nem lehet kiváltó eszköze a bizottsági munkának hogyha például valamilyen szabálysértése kerül sor. Szeretném tudni, hogy hogyan lépne fel annak érdekében, hogy helyesen és késekedés nélkül ültessék át az európai jogszabályokat a különböző tagállamok. Köszönöm szépen. Uzoly úr, igen a válaszom. Igen a válaszom, de valószínűleg nagyon sok oka van annak, hogy a szolgáltatási irányelv vagy a képesítési irányelv még nem került megfelelő alkalmazásra nagyon sok tagállamban. Nos, miért? Az év végéig, hogyha megadják nekem a bizalmat, a 27 fővárosba személyesen fogok elutazni egy napos munkaértekezletre mindazokkal, akik, hát ugye elsősorban a miniszterek felelősek ezért nem csak az érintett tárcáért felelős miniszterrel, hanem minden olyan gazdasági és szociális szakemberrel is találkozni szeretnék. De aztán még messzebb is megyek, mint ahogy ön is javasolja. De először szeretném látni azt, hogy ők mit javasolnak. Uh, next... A következő kérdést Heide Rüller a zöldek nevében teszi fel. Köszönöm szépen, Pani úr, Barózó elnök úr politikai útmutatóiban a szolgáltatói piacok megnyitására vonatkozó kezdeményezéseket és a környezeti szolgáltatásokat, az environmental services-eket érinti. Ön lesz a belső piac szolgáltatásainak a felelőse. Mit tartalmaz az ön véleménye szerint a környezeti szolgáltatás, például a vízellátás, víztisztítás, milyen intézmény, intézkedésekkel próbálja az integrációt előbbre vinni, és hogyan áll tulajdonképpen a víz különleges jellegéhez, hogy a vizet, mint különleges értéket meg kell őriznünk az irányelv szerint is. A szolgáltatási engedményekkel kapcsolatban a vízre is gondolta. A bizottság szolgálati helyei most hatástanulmányt végeznek, és egy ilyen koncesziót, ilyen engedményt szívesen tennének a vízre vonatkozóan az eljárás komplexitása és a tagállamokban lévő különbségek a jogkultúra és a gyakorlat, a szolgáltatási gyakorlatok között hogyan fogja mindezt tehát figyelembe venni? Rőle asszony, pillanatilag nem létezik konkrét jogszabály a koncesziókról vagy a PPP-ről. Vannak más szolgáltatások, mint például a szemétkezelés, csak hogy egy példát említsek, ez koncesszió keretén belül történik, vagy például a PPP keretén belül, hogy hogyan lehet ezeket a szolgáltatásokat kezelni egy kommuniké született a PPP-k szükségességéről, és aztán Barózó elnök úr is beszélt erről. Szeretnénk, hogyha támogathatnánk ezeket a partneri kapcsolatokat, ugyanis emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy csak részben fedezi a ö, közpiacok területén ezeket a szolgáltatásokat nem, nincs még jogbiztonság, és a, a feladatunk az, hogy a vállalatokat, illetve a helyi közösségeket ne hagyjuk ilyen helyzetben a nagy piacon belül. Úgyhogy gondolkodom ezen a kérdésen, gondolkodni fogok ezen a kérdésen. Még nem született meg a döntés bennem, hogy új irányelv szülessen ezen a téren, majd meg kell vizsgálnunk, hogy erre van-e szükség. De minden esetre nagyon oda fogunk figyelni, ahogy ön is kérte, arra, hogy mik a hagyományok, a jellegzetességek a koncesziók terén az egyes tagállamainkban, még az új lendereken, lenderekben is nagyon odafigyelek majd a parlament javaslataira ebben a témában, és kidolgozunk majd egy jelentést ebben a témában, és természetesen odafigyelek majd ö, kollégáim véleményére is. Köszönöm szépen. Egyrészt nem válaszolt nekem arra, hogy a vízzel kapcsolatban terveze valamit, ez konkrétan pedig szeretném megkérdezni. Másrészt pedig köszönöm, amit a szolgáltatási koncesszió, kapcsolatban mondott. A parlament és a bizottság fontos, hogy közösen jó szabályokat találjon. Az a tapasztalatom a a pályázatokkal, a fejlesztési pályázatokkal, hogy igen nagy bürokratikus szervezet alakult ki az önkormányzatoknak, alapvetően igen drága külső tanácsadói szolgáltatásokra is szükség van ahhoz, hogyha állami pályázatokon kívánnak eredményesen elérni, pedig jó jogalkotással nem ezt kívántuk megcélozni pas besoin de faire un long discours pour dire la... Azt hiszem nem kell hosszan beszélnem arról, hogy mennyire fontos a víz, a minősége, a mennyisége a víznek. Még a mi kontinensünkön is, ahol azt higgyük, hogy, az, ahol azt hiszük, hogy a felmelegedés nem érint minket. Dél-Franciaországban a szüret idején azt tapasztalták, hogy az elmúlt húsz év során három héttel hamarabb kezdődött a szüret, mint korábban. Úgy tűnik, erre nem figyel oda senki, de mondjuk az irányelvektől eltekintve, ö, ö, amelyek például a, a vízkezelésre, a vízminőségre vonatkoznak, a vízszolgáltatás különbözőképpen történik Európában a vízzel kapcsolatos problémákat mindenképpen kezelnünk kell a koncesziók, illetve a PPP keretén belül is. Miért akarok külön foglalkozni a víz kérdésével, a koncesziókkal? El tekintve a, a szemét kérdéstől, illetve a többitől. De nyilván önökkel együtt fogom majd megvitatni ezt a kérdést. Köszönöm szépen az ECR koordinátoroktól Eden Bílen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos jelölt úr. A kérdések egy része, amit feltettem volna, már elhangzott a kollégák szájából, de konkrétabb dolgokkal szeretnék foglalkozni éppen ezért. Olyasmivel, amivel az ön szakterületéhez fog tartozni, ez pedig a gázipari irányelv az Európai Bizottságban néhány héttel ezelőtt egy új rendelettervezetet terjesztettek be, amely új szempontokat is felvet. Épp a fogyasztók számára fontos szempontokat. A negyedik bekezdésben például a rendeletben arról van szó, hogy független műhelyek is hozzáférhessenek a semleges és objektív információhoz. Úgy gondolom, hogy a rendeletben az is fontos, hogy megfelelő rendelkezések legyenek a csomagoláson való tájékoztatásra például, ami például a gyártókra vonatkozik. Egyébként a fogyasztók látják mindennek a kárát, az árakat befolyásolja. A kérdésem tehát, milyen lépéseket tervez a KKV-k védelme érdekében. A másik pedig mi a helyzet az autósok védelmével. A, se. a fordítás értelmében védeni kell a képviselőket? Nem vagyok benne biztos. Vannak olyan képviselők, akik vezetnek, és vannak olyan vezetők, akik képviselők. Hát majd megvizsgálom ezt a kérdést. milyen úr, azt hiszem nem csak az elektronikus kereskedelemről beszél, de először szeretnék biztos lenni benne, hogy jól értettem a kérdését, mert nagyon sok határon átnyúló probléma van, főleg az elektronikus kereskedelem miatt. Úgyhogy meg kell vizsgálnom majd azokat a kérdéseket, amelyeket ön is felvetett. Nem egészen értettem a kérdést, talán a gépkocsipart említettem, mint egy másik tevékenységi területet, de talán egy kicsit több időre lenne szükségem, hogy jobban megértsem, hogy mire gondolt. Felnyíthetek, mert azt hiszem, hogy Bilen úr nem az önfelelősségébe eső autóipari kérdésekről tett föl kérdést, ami fogyasztóvédelmi szempontból fontos. Nem tudom, Bilen úr akar-e utánkövető kérdéssel élni, vagy következő kérdésre tovább. tovább. Dokładnie o włączenia. Igen, igen, Pontosan erről volt szó, a csoportos mentesítés az autóiparban. Így van, az elnök úr helyesen mondta. De gondoltam emellett még másra is, mégpedig a 2010 elnevezésű programra. Kiegészítették ezt különböző útmutatókkal, és az én megjegyzésem a biztos jelöltnek az, hogy a, ezek az útmutatók nem igazán precízek, jogi szempontból nem kifogástalan a megfogalmazás, és ezt az autóipar egyfajta kiskapuként vagy kifogásként alkalmazhatja, pontosan a KKV-k próbálják meg a fogyasztók hátrányára ezt kihasználni. Talán még ennyit ki lehetett volna egészítésként mond, mondani. Bien, je, je... Ahogy az elnök úr is említette, a derogációk, illetve a példák, amelyeket említett, nagyon sok ágazatra ö, utalnak, ö, amelyek nem az én ö, tárcámhoz tartoznak. De hogyha majd elkezdem a munkát, megvizsgálom a konkrét ö, kérdéseket, ö, főleg a gépkocsiuparban, hogyha ö, elkezdem a munkát. De van egy olyan téma, ö, amely nagyon sok területet érint, a mentességek kérdése tulajdonképpen nem csak a mentességek és a derogációk miatt ö, alkalmazunk egy irányelvet, mert tudjuk nagyon jól, hogy néha időre van szükség. És én magam is meg fogom vizsgálni ezeket a példákat, fogok tárgyalni az érintett ágazatok képviselőivel, hogy csökkenthessük ezeknek a számát, amire ön is utalt, képviselő úr. Köszönöm szépen hogy mégis kitért erre az érdekes kérdésre. Kariukas Tintefilitis úr, a GUE frakció képviseletében koordinátorunk, ő kérdez. Biztos jelölt úr, a belső piac értékelése továbbra is azon a tőke mozgások az emberek mozgása és a szolgáltatások mozgása alapján történik. A belső piac értékelése és a belső piac újraindítása vonatkozó projekt ehelyett mérhető és kézzelfogható társadalmi célokra kéne, hogy alapuljon. Az európai baloldal szerint a az emberekre kéne koncentrálni, és nem a vállalatokra ebben az értékelésben. Ön támogatja, hogy az elkövetkező öt évben kézzelfogható társadalmi célok alapján mérnek-e majd konkrét társadalmi célrendszer alapján és eléggé célra törőnek tartja el majd ezeket a célokat, illetve kialakít ilyen célokat majd. Monsieur Triadafilides, comme je úr, a Schwab úrnak is, amint válaszoltam a kérdésére, az európai piac fejlődésének problémáját az emberi aspektusok nélkül elképzelhetetlennek tartom. Persze ha különbséget kell tenni az emberek és a vállalat között, mert a vállalat egy olyan hely, ahol a munkavállalók tapasztalatainak köszönhetően termelés folyik. Szükségünk is van rájuk, mert 80% az 5 millió vállalatnak a KKV például Európában, úgyhogy a KKV-kra óriási szükség van, ahol csak egy, három, öt munkavállaló dolgozik. Úgyhogy válaszom hasonló lesz. Én ezt az emberi és szociális dimenziót szeretném kölcsönözni a belső piacnak. Konkrét projektek segítségével, ahol munkát tudunk adni a munkavállalóknak, harcolunk a szociális dömping ellen, védjük a munkavállalókat. És egy másik elképzelés is említettem a vállalatok kapcsán, mert ugye profitot kell, hogy termeljenek a vállalatok, de ugyanakkor harcolnak a szociális kirekesztettség ellen. Nagyon sok ilyen vállalattól tudok, és én is fogok ilyen kezdeményezésekkel élni, hogy újra humánus, emberi arcolatot kapjon a belső piac. Van nélkül beszél a hozzászóló. I repeat, the ratification... Megismétlem akkor. A Lisszaboni szerződés ratifikálása szerint új szociális keretek vannak a belső piacsal kapcsolatban. Véleménye szerint hogy befolyásolja ez, befolyásolja ez például az együttdöntés kapcsán a Laval esetekhez hasonló ügyeket? A Lisszaboni szerződés, amelyen önökkel együtt nagyon sokat harcoltam, általánosságban nagyon sok területre együttdöntést ír elő, szinte majdnem olyan, majdnem minden szakpolitikára, amelyért a biztos, aki a belső piacsal foglalkozik, felelős. De ezek nem csak formalitások, van egy horizontális, szociális klauza, amelynek nyilván szociális és környezetvédelmi hatása is van. Úgyhogy még többet kell majd együtt dolgoznunk, és a szándékom az, hogy a lehető leg nagyobb mértékben rendelkezésükre álljak, akár az információ terén, akár az együttműködés terén, hogy jó törvényeket, jó irányelveket, minőségi törvényeket hozzunk. Egy másik kérdés kapcsán is elmondhattam már azt, hogy nagyon sok olyan terület van, amely törvénytervezet eh, lehet, és amely a KKV-k hatáskörébe tartozik vagy például az uzsora, uzsora kölcsön elleni harc tárgya. És ez a mindennapi élet részvevőit érint, és ennek igenis vannak szociális aspektusai. Uh, Kezdjük meg a koordinátorok körét. Szolvini, Zalvini úr az EFD-től. Tisztelt elnök úr, Nagyon örülök annak, hogy Szavolyból származik a biztos előtúl, mert alaposan ismeri az ottani körülményeket. A hamisítással kapcsolatban szeretnék kérdezni, mikor, hogyan, milyen eszközökkel, milyen költségekkel eh, tervezi felvenni a versenyt. Észak Olaszországban óriási probléma a hamisítás a KKV-knál elsősorban textil, élelmiszeripar területén a kérdés, tehát a jövőre vonatkozik. Hogyan kívánja a termékeket, anyagokat, alapanyagokat, stb. védeni? Hogyan kívánja elérni azt, hogy a termelési lánc egész folyamatán megbízható adatok alapján tudják majd a fogyasztók, hogy mit esznek, honnan származnak a termékek. Köszönöm. De manière générale, moi je pense que... Általánosságban úgy gondolom, hogy a termék fogyasztója, főleg ha élelmiszeripari termékről van szó, mert hát táplálkozásról van szó, ugye amikor például gyógyszerészeti termékeket válasz, vásárol, akkor is talál hamisított terméket. De tudni akarja, hogy honnan származik ez a termék, hogyan gyártották, akik gyártották bizonyos szabályokat tiszteletbe tartottak-e, például az élethez való jogszabályait illetően. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom a nyomon követhetőséget, a termékek nyomon követhetőségét. Már ezt be is bizonyítottam, amikor hazámban ö, ezen a téren voltam felelős. Nem protekcionista módon, hanem egészen egyszerűen azért, hogy tisztességes konkurenciát biztosíthassunk, mert emellett teszem le a voksot. És a fogyasztónak joga legyen védeni saját egészségét is. Ön a hamisításokra tette a hangsúlyt. Két és fél millió munkahely tűnik el Európában a hamisítás miatt és említettem már, hogy ez milyen veszélyekkel jár az emberi egészségre, illetve a különböző védjegyek hamis használata miatt is. Úgyhogy erőfeszítéseket kell tenni, hogy ezeket a védjegyeket megtartsuk, és ezeket a minőségi termékeket megtartsuk. Hiszen megvan az okunk arra, hogy megóvjuk ezeket a termékeket és ezeket a munkahelyeket. Karel de Gut kollégámmal, Dali és Tájáni kollégákkal a vto ban folytatott tárgyalások során is felmerült a, a különböző földrajzi jegyek származása, és pillanatilag folynak a tárgyalások, főleg az Egyesült Államokkal hamisítás elleni témában. Azért hogy a kalózkodás, a hamisítás ellen még hatékonyabban felléphessünk. Perfetto, e Köszönöm a választ. Milánó, mint jól tudja ön is. Jó központ lehetne, jó helyszíne lehetne a megfigyelő, a hamisítást és a kalózkodás megfigyelő központ székhelyeként működhetne, hiszen az jelenség rendkívül elterjedt arra felé. Örülök, hogy kifejt e területen munkát majd, hogy erről beszámolt. Ugyanakkor az élelmiszer és ruházati cikkek területén is érdemes volna megvizsgálni a lehetőségeket, hogyan lehetne fellépni a hamisítás kalóz termékhamisítás ellen. Van erre vonatkozó képzés Nagy-Britanniában, és lehetne erre vonatkozó képzést Olaszországban is elindítani például. Az egyes termékek kapcsán tehát meg kell vizsgálni a hamisítás elleni ö, képzés lehetőségét. pas me dans un commentaire sur les de ski. Most nem akarok itt a sí oktatókkal kapcsolatban mondani semmit, bár megtehetném, mert sokat foglalkoztam ezzel a témával nem ellen egymással szembe kell állítani az angol, olasz, francia vagy román sioktatókat és a sofőröket. Az egyetlen legfontosabb kérdés a biztonság. Legyen az sioktató vagy kamionsofőr. Hiszen profi munkavállalókról van itt szó. A lehető legintelligensebben kell ezzel az együttműködéssel, közelítéssel foglalkoznunk. És visszatérve arra a megfigyelő központra, amely a hamisítással és a kalózkodással foglalkozik, nyilván nagyon sok ö, olyan elemet fog ez majd szállítani, amivel hatékonyan léphetünk fel ezek ellen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ö, köszönetet kellene mondanunk a mikrofonváltásért, csak jobb így valóban a hangzással. Köszönjük szépen. A következő az IMKO tagjainak a, a hozzászólása az EPP nevében Tornond Hohenstein az első, aki hozzászól. expert. Köszönöm szépen. Biztos jelölt úr. a Az európai politika terén ö, a tapasztalatai, az elhivatottsága, a bátorsága rendkívül ismertek számunkra. Látjuk azt, hogy a belső piac fejlődik, de a vállalkozások ö, gyakran nem tudják élvezni azokat az előnyöket, lehetőségeket, amelyek a piacból adódnak, fejleszteni kell ezt a részt is. Ön persze azt mondja, hogy nyitott a párbeszédre, nem csak a az EU fővárosában, hanem mindenütt Európában. Nagyon fontos, hogy európai, nemzeti, regionális szinten fejlődjünk. Sokat beszéltünk már a szociális aktusról, meg, megállapodásról. Elegendő ez? Gondolja-e, hogy szükséges lenne a biztosok kollégium, kollégiumának az EU jogszabályban egyfajta belső piaci tesztet eh, javasolnia, hogy nehogy aláássák a hibák a belső piacot? <laughs> A négy alapszabadság, amire utaltam Schwabur kérdése kapcsán, amelyek a gerincét képezik az európai projektnek, és olyan tíz kollégával vagyunk felelősek ezért. Ennek a négy alapszabadságnak a tiszteletben tartása, ezeknek konkrét végrehajtása. Fantun asszony egyértelműen a tesztje ennek. Nem én említettem csak egyedül ezt a témát, hiszen nagyon sok biztos érint ez a terület ezt az alapelvet kell minden biztosnak tiszteletben tartania. Talán az én feladatom ez inkább, mint a többieké, de ezt a tesztet kell a belső piacra is alkalmazniunk. Azt gondolom, hogy a bizottságnak igenis fel kell vállalnia a szerződések őre szerepet, hiszen nagyon sok idő és energia fektetődött már be ebbe a munkába, és ezért kell megérteni azt, hogy rendszeresen össze kell jönni mindazokkal, akiket érint ez a belső piac, akik ezeket a törvényeket szövegezik, hogy a legjobb gyakorlatot megosszák egymás között, és hogy hatékonyan működjenek együtt. In order to... Annak érdekében, hogy képesek legyünk együtt. És hogy hatékonyabban dolgozzunk együtt. Interested stakeholders. Respektbe vonjuk az érintett feleket, és egy erőteljesebb kötelezettségvállalást kell elérnünk a belső piacra vonatkozó szabályozások hazai gyakorlatba ültetésében. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy az előbb említett intézkedés kapcsán valamilyen konkrét tervet is készített, hogy ezt a projektet, a belső piaci fórum projektjét támogassa, amelyet együtt vitattunk meg annak idején még az IMCO szakbizottság keretén belül? Fontos Fontun, je crois très... az, hogy úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindenki együtt lépjen fel. Ha biztos leszek, a következőképpen fogok eljárni. Megpróbálom meggyőzni az embereket, hogy fogjanak össze. Mert ha már egyszer döntés született egy irányelv, vagy egy rendelet keretén belül, hogy merre kell haladnunk, akkor egy olyan fórumot szeretnék létrehozni a belső piacról, amely talán a nemzeti fórumokat fogná össze. Említettem, hogy el szeretnék majd látogatni ezekbe az országokba, és megbizonyosodni arról, hogy ez tényleg így működik. Mert túlságosan fel van aprózódva a belső piac. Hát ezt most mosolyogva mondom, mert arra gondoltam, amiről a amiről nagyon sokat beszéltek például uh, Franciaországban a lengyel uh, vízvezeték szerelőről. De hát mi a helyzet a luxemburgi uh, vízvezeték szerelővel? Kül- négy különböző dokumentumot kell kitöltenie, vagy felhasználnia akkor, hogyha egy másik országba akar dolgozni. És ettől szeretnék megszabadulni, mert ez rengeteg pénzbe kerül. Uh, azt is el szeretném mondani, hogy a kollégáim azt mondják, hogy másfél milliárdot szeretnénk szánni erre. Én 7 milliárdról szeretnék beszélni, ami pontosan a KKV-kra fordítódna, hogy megszüntessük ezeket a fölösleges adminisztratív terheket. Köszönöm szépen. Benedett Fenyő, aki a Belső Pétiszak Bizottság alelnöke, a Frakció nevében. Elnök úr, biztos jelölt úr! a hatékony, minőségi közszállgáltatások védelme kulcsfontosságú része a, a szociális és területi kohéziónak és a belső piacnak. Ha a Lisszaboni szerződés jobban figyelembe veszi a közérdekű szolgáltatásokat, a nehézségek az átültetésben azt mutatják, hogy tisztázásra van szükség. Ezért csak sajnálatosnak tudom elmondani azt, hogy erről a kérdésről nem szól a dokumentuma, és a kérdésekben sem tért ki erre. Barózó úr pedig letette a voksot emelet, és idézek, hogy minőségi keretet tudjon biztosítani a különböző szolgáltatásoknak, a közszolgáltatásoknak, hogy modellértékű legyen az európai társadalom. A kérdés tehát az, ön el tudja -e kötelezni magát a mellett, hogy egy irányelv keretet ad -e ennek a közszolgáltatásnak, és ha igen, mikor? Asszonyom, egyértelmű, hogy José Manuel Barroso mellett teszem le a voksot, aki minőségi keretről szólt a közszolgáltatások számára. Én magam is utaltam erre, bár az írásbeli válaszaimban nem szóltam erről, de hogyha mindenre válaszoltam volna írásban, akkor ma már nem volna mit kérdezniük tőlem. Úgyhogy talán jobb, hogyha a meghallgatás három órán át kérdésekkel van tele, mert szerintem te egyértelmű, hogy ez rendkívül fontos téma, része az egyeztetésnek, és a közszolgáltatásokról lévén szó, illetve az állampolgárokhoz való közelítésről, A, köz, a szolgáltatás irányelv után emlékeztetni szeretnék arra, hogy vannak olyan ágazatok, amelyek rendkívül fontosak, és mégse kerültek ebbe bele. Ott van például az audiovizuális szolgáltatások, a közlekedés, az egészségügy, és oda fogok figyelni arra, hogy mindezek tiszteletbe tartása kerüljenek. Sőt, ön keret irányelvről beszélt, de hát említettük, hogy igen, eltérőek a hagyományok a tagállamainkban, sőt, régiónként is. Szükség van ö, keretirányelvre, vagy inkább ágazati irányelvre? Azért mondom ezt, mert a Pródi Bizottságban, ahol biztos voltam, lefolyt ez a vita. És a szocialisták is jelen voltak, és talán még nekik se volt világos, hogy olyan lehetne ezt garantálni. Főleg a leginkább elszigetelt, a leggyengébb ö, személyek esetében lehet, hogy jobb lenne esetleg egy ágazati, ágazatonkénti irányelv egy általánosabb jellegű helyet. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Azért vannak nehézségeim ezzel a megfogalmazással, mert nem igazán egyértelmű. De szeretném, hogyha elmondaná ma nekünk, hogy jogi eszközt, jogalkotói eszközt fog-e javasolni, a nagyon fontos szolgáltatások, a szociális, az egészségügyi szolgáltatások terén, és arra a kihívásra gondolok, amelyre szükségünk van egészen a kisgyermekkortól az idős korig, és ami óriási kihívás lesz az elkövetkezendő évek során. Ezek a szolgáltatások, amelyeket most említett, talán az egészségügy a legfontosabb ezek közül, a leg legidősebb, a legelszigeteltebb, a leggyengébb személyek vonatkozásában nincsenek benne az eddigi szövegesekben. De hogyha együttműködünk, szeretném majd eloszlatni ezeket a kételyeket az Európai Unió vagy a bizottság feladata az, hogy korlátozza ezeknek a szolgáltatásoknak a tevékenységét ott a helyszínen. A személyes véleményem az talán, amire kíváncsi, még akkor is, hogyha a biztos, a biztosok kollégiumában, testületében mondja el a véleményét, azért elmondanám azt, amit szeretnék. Tehát két különböző kategóriára kell a szolgáltatásokat osztani. Van egy jogi keret, amire mindenképpen szükség van, de mivel 27 különböző tagállammal kell ö, megbírkóznunk. Itt ezen a területen most még nem tudok konkrétan válaszolni. Kenyeti asszony a DPP képviseletében. Biztos jelölt úr, mielőtt politizálni kezdtem volna, kreatív tevékenységet végeztem. És tudom, hogy a kalózkodás mekkora probléma az Európai Unión belül óriási akadály a kreativitás előtt. Nagyon sok tagállam kezdeményezett már ezen a területen, de nem mindegyik egy irányba halad. Nem lenne hasznos ön szerint európai szinten fellépni, azért, hogy valamilyen közös jogi keretet szabjunk a kalózkodás elleni harcnak egy valódi európai nagypiacon, amelynek kreativitás a célja. Nagyon, kosz, nagyon fontos kérdés ez, mert említettem, hogy hány munkahely szűnt meg a kalózkodás miatt. És vannak olyan számok is, amelyek azt mutatják, hogy a hamisítás exponenciálisan megemeli ezeket a számokat, úgyhogy látható, hogy milyen súlyos a helyzet. Ön azt kérdezi, hogy esetleg új keretet kellene létrehozni nagyon sok olyan európai jogi szöveg foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. 2004 óta, 71-ben is volt már egy ilyen szöveg. Rengeteg ilyen jogi szöveg létezik, de nem tudom, ezek mennyire hatékonyak ma. 179 millió hamis terméket állítottak meg ö, a határokon. Óriási a, ezeknek a száma tehát. Úgyhogy az új megfigyelő központ nagyon hasznos lesz számunkra, hogy új intézkedéseket hozhassunk, és hogy hatékonyan léphessünk fel itt Európán belül is, illetve nemzetközi szinten, szinten is. Engedjék meg, hogy kérdésére válaszolva az interneten történő kalózkodásról néhány szót szóljak. Hát gyerekkorunk óta szimpatizálunk a kalózokkal. De hát a kalózkodással nem hiszem. Egyszerűen csak azt szeretném elmondani, hogy ön is említette, hogy kreatív tevékenységet végzett először, úgyhogy el szeretném mondani, hogy az internet a kreativitás vonatkozásában nagyon fontos, hogy védjük a kreatív tevékenységet. És persze nem csak a zene, hanem más területeken is, ö, megfelelő juttatásban is kell ö, részesíteni ezeket a művészeket. Redding asszonyjal és más kollégáimmal együtt is keressük a megfelelő utat ö, az információ szabadságához, ö, illetve a művészek védelméhez. Említette a hamisítást Az Európai Megfigyelő Központ, amely 2009 tavaszán született, azzal a célral is rendelkezik, hogy információt és megfelelő adatokat gyűjtsön, ezen kívül konkrét javaslatokat tegyen a szellemi jogvédelem terén a belső piacon. Úgy tűnik számomra, hogy ma ez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy megerősítsük ennek a megfigyelő központnak a szerepét, hogy hatékonyabban léphessen fel. Milyen tervei vannak ezen a téren? Köszönöm szépen. Általánosságban úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy jól ö, cselekedhessünk, először is meg kell értenünk, hogy mit kell tennünk. Én támogatom az objektív megfigyeléseket, amelyek függetlenek ö, és semlegesek, hogy segítsék a bizottság munkáját, és hogy jó irányba tereljék a jogalkotói munkát. Bár nem olyan régóta kezdett még ez a megfigyelő központ tevékenykedni, de már is fontos ö, szociális és gazdasági adatokat kaptunk a hamisításról, illetve a kalózkodásról. Ezen kívül a közvélemény figyelmét is fel kell hívni ezekre a tevékenységekre, sokkal hatékonyabban, mint ahogy eddig tettük a nemzetközi szintű tárgyalásokban, mint például a hamisítás elleni nemzetközi megállapodás keretén belül. Egyedül ugyanis nem vehetjük fel a harcot ezek ellen, tudnunk kell azt is, hogy honnan jön ez a sok hamis termék. Köszönöm szépen. A szociális frakció képviseletében Mavra asszony teheti fel a kérdését. Köszönöm. Bárnyi úr, itt vagyok. Visszatérnék a belső piac társadalmi, szociális vetületére. Megállapította, hogy nagyon sok kérdést kapott, és belátja, hogy mennyire fontos ez, és ugyanakkor a válaszai számomra arra utaltak, hogy ön ezeket komolyabban veszi, mint elődje tette. Konkrétan is rákérdeznék ugyanakkor. Ön mi, a, mi az ön oldalán vagyunk, de a tagállamokkal szemben hogyan tudja majd világosá tenni azt, hogy a tagállamok is konkrét, pontos szociális kritériumokat és környezetvédelmi kritériumokat kell, hogy meghatározzanak és végrehajtsanak. Hogyan tudja majd ön világosá tenni és meggyőzni a tagállamokat arról, hogy a szabályok egyszerűbb tétele során a, a bürokrácia csökkentése nem azonos automatikusan a deregulációval. Úgy, újra és újra tapasztaljuk ezt a nehézséget a tagállamokkal szemben, és ez a második kérdésem, hogy az egzisztenciális vagy a, a szolgáltatásokat nem lehet automatikusan deregulizálni, és nem lehet privatizálni ezeket, és hogyha ilyen történik, az nem az Európai Unió döntéséből adódik. Et ça, vous pouvez être sûr que je vais passer Biztos lehet abban, hogy nagyon sok időt és energiát fogok szánni arra, hogy megmagyarázzam, hogy nem az Európai Unió, a parlament vagy a bizottság ö, akarja, hogy valamilyen állami szolgáltatást privatizáljanak. Nyilván átláthatóságra és szigorúságra törekszünk. Mindaz, ami a közös piacra vonatkozó szövegekben van, rendkívül fontos. De, ami a szubszidiaritás, az államok vagy régiók szuverénitása ö, égisze alatt történik, ö, nem a mi felelősségi körünk ezzel kapcsolatban teljesen világosan kell látnunk. Konkrét példával élve. A, az állami piac területéről. 2000 milliárd eurót szeretnék felhasználni arra, hogy közbeszerzésekkel foglalkozzunk. Meg szeretném erősíteni a helyi közösségek tevékenységét, hogy munkájuk során jobban vegyék mindezt a lehetőséget figyelembe, és Malcolm Harbour, akinek konkrét elképzelései vannak ezen a téren, nagyon jól tudja, hogy a kutatás és a fejlesztés terén is nagyon fontos ez. 17 éven keresztül vezettem egy helyi közösséget Franciaországban, és emlékszem, hogy például a, kö, a környezetvédelem terén vezették be először az ilyen jellegű tevékenységet, és hogy emlékszem, hogy kötelezővé tettem az utak fel, javítását, vagy például az anyagok újrafelhasználását az útjavítás során. Például, hogyha lebontanak épületeket, akkor az ebből származó anyagot újra föl lehet használni. Franciaországban például Nagy-Britániához képest sokkal kevesebb ilyen anyagot használunk fel. Úgyhogy szeretném, hogyha a régiók bizottságával és a helyi közösségekkel összefogva próbálnánk előrelépni ezen a téren, mert másképp ez nem lehetséges. Uh, right. Thank Rendben, köszönöm szépen. Weiler úr, azt hiszem, hogy kielégítő volt a válasz. Úgyhogy Zsiván úrnak adom meg a szót, aki a következő kérdést teheti fel. Uh, Biztos jelölt úr, politikai karrierje során mindig a védelmi Európa mellett tette le a voksot. És emlékszem, az Európai Konvent munkája során egy munkacsoportot vezetett, ahol is ezzel a témával foglalkozott. Az Európai Ügynökség célja az, hogy olyan piacot hozzon létre, ahol azért versenyre is van lehetőség. Azzal együtt, hogy igencsak feldarabolt ez a piac, mivel mindenki a saját gyakorlatát követi, mindez végül is az európai ipar verseny képességére negatív hatással van. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy ezen a konkrét területen, tehát a védelem területén van-e javaslata, hogy javítsunk ezen a jelenlegi helyzeten. Elég régóta ismerjük egymást, és azzal kezdtem, hogy politikusként vagyok itt önök előtt. Mély meggyőződésem, hogy a piacon túl a konkrét politikákkal kell Európát felruháznia. Ezt várják el tőlünk az állampolgárok is, és gyakorlatilag mindaz, ami történik a világunkban, ami igazságtalan és nem stabil, és veszélyezteti Európát, arra késztet minket, hogy megfelelő kül- és védelmi politikát ö, dolgozzunk ki említette, hogy nem igazán léptünk előre ezen a területen. Miért? Mert a nemzeti szuverenitást érinti. Ez rendkívül kényes kérdés. Hiszen ez kapcsolódik az információk bizalmas jellegéhez, és sok minden máshoz is. A szerződés 346. cikke értelmében a tagállamok feladata ez. Süven úr, meg vagyok győződve arról, hogy ezen a területen pedig igenis az a megoldás, hogyha összefogunk. Például a kutatás terén, a felszerelések terén. Az Európai Védelmi Ügynökségnek gyakorlatilag ez is az egyik feladata, ez Eston kollégám hatásköre. Van egy irányelvünk, nem olyan régen, amelynek, amelyet minden államnak, minden tagállamnak 2011-ig át kell vennie. Ez pedig a kölcsönösséget kell, hogy támogassa ezen a területen. Én minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy segítsek ebben mert szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy valós védelmi politikája legyen Európának. Hölgyeim és uraim, nem szabad, hogy mi csak alvállalkozók legyünk itt Európában az amerikai vagy a kínai gazdasághoz képest. Nem szabad, hogy állandóan befolyásolhatók legyünk a külpolitika terén sem, és a védelmi politika terén sem. Úgyhogy igenis egy, hozzá fogok ehhez járulni. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Visszatérve ennek a piacnak a jellegére, ami rendkívül fontos, nagyon fontos az az összeg, amit a védelemre költünk. Ott van az úgynevezett offset és Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy hogyha valamilyen katonai jellegű beszerzésről van szó, akkor ennek valamivel együtt kell járnia. A kérdésem tehát a következő. Ön szerint hatékonyak, praktikusak, kompatibilisek ezek a gyakorlatok? Nos, az államokkal szemben megint csak nem léphetünk fel. Nem lehet gyengíteni szuverenitásukat, csak velük együtt mehetünk előre. Azt gondolom, hogy a szükség törvényt teremt, az állam és kormányfőknek össze kell fogniuk, hogy ezt a valódi védelmi politikát létrehozzák. Persze beszéltünk ugye ezekről a sajátosságokról, mint az offset, stb. stb. A különböző hagyományokról, hogy hogyan történnek a beszerzések a védelmi téren. Hát tényleg olyan gyakorlatok ezek, amelyek diszkriminációt szülnek, amelyek nem felelnek meg a szerződésben foglaltaknak. A közbeszélzésekre gondolok itt, főleg amikor az úgynevezett offsetekről van szó. De azt gondolom, hogy ha elég időt szánunk erre, és ha mindent jól megmagyarázunk az irányelvről, a védelemről a tagállamoknak, akkor azt hiszem, hogy tiszteletben tartva ennek a kérdésnek a kényes voltát, véget vethetünk ennek a gyakorlatnak. Rasfőr úr, az ALDE képviselője kap szót. Köszönöm, biztos előtt úr. Szeretnék visszatérni egy példájára. Az európai intézmények legalább 30 éve foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és ez nagyon sok parlamenti képviselő motivációjának alapja is. Ez nem más, mint az európai szabvány kérdés. Sürgős kérdés ez, főleg a válság miatt. Pillanatilag óriási dinamizmusra van szükség minden egyes vállalat vonatkozásában, és főleg a kkv terén, akik valódi áldozatai ennek a válságnak Európában. Egy ö, lépést már megtörtént előre, amely talán az egységes európai szabadalmat fogja létrehozni egységes jogalkotást is, és nagyon remélem, hogy ön is egyetért velem abban, hogy nagyon gyorsan kell lépnünk. Ezzel kapcsolatban lenne egy konkrét kérdésem, utalt ön is már erre. Az Európai Szabadalmi Törvény ö, életbelépése ö, nem lesz-e problematikus a nyelvi kérdések miatt? Kérem, erről szóljon röviden. Beszéltünk arról, hogy Európában a szuverénitás mennyire fontos, és mekkora erőt jelentene, hogy ha nem lennénk alárendelve semmi másnak. Hát itt a kulcs szó, ez az, amire szükségünk van, hogy a szabadalommal kapcsolatban megegyezünk, megállapodjunk. Rosforú gondolatait folytatva el kell mondanom azt, hogyha 13 országban adnak egy szabadalmat, ez tízszer annyiba kerül, mint az Egyesült Államokban. 20 ezer euróba kerül, hogyha valaki 27 országból 13-ban védelmet szeretne. Itt van a, egy szemüveg, nem az én szemüvegem, egy velencei cég készítette. Az Egyesült Államokban nagyon jó híre van, de nem tudott Európában szabadalomhoz jutni, mert túlságosan sokba kerül. Úgyhogy védett az Egyesült Államokban, és hát így tudjuk elveszíteni szépen lassan, de biztosan gazdasági erőnket. Úgyhogy első lépésként ezt javasolnám a tanácsnak, hogy karácsony előtt sikerüljön megegyezni az európai szabadalom kérdésében. Ez ugye kizárja a nyelvi problématikát. Tudom, hogy a spanyol elnökség szeretne előrelépni ebben a kérdésben, és ami a nyelvi kérdést illeti, a közelmúltban egy rendeletet fogok javasolni, főleg az automatikus fordítással kapcsolatban, hogy meg tudjam győzni azokat a tagállamokat, akiket eddig még nem sikerült, hogy próbáljanak meg valamilyen intelligens megállapodást ö, találni. Aztán van egy ö, jogalkotói problematika is, mert ehhez speciális ö, törvényekre van szükség, ö, és speciális ö, európai bíróságra is ebben a témában. Még egy kérdésem lenne ezzel a témával kapcsolatban. Bizonyára tudja, hogy létezik az Európai Szabadalmi Hivatal, amely bár nem igazán kielégítően működik, azért mégis egyes területeken működött. Mióta a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és az Európai Unió ö, adhère euh, à euh, l'Office européen des brevets, ce qui megszerezte személyiségi kérdést, gyakorlatilag problémás ez a kérdés de meg kellene könnyíteni az Unió, illetve a Szabadalmi Hivatal közötti munkát, hogy sikerüljön koordinálni az európai szabadalmat. Ön uh, egyetértene azzal, hogy az Európai Unió csatlakozzon az Európai Szabadalmi Hivatalhoz? Válasz. Igen. Ön azonban ö, több tapasztalattal rendelkezik ezen a téren, mint én, ezért az ön véleményére számítanék. Ö, jogi szempontból ez nem annyira egyértelmű. 600-an nagyon jól dolgoznak ebben az irodában, de jogi szempontból ez azért kicsit komplikáltabb, mint ahogyan az hangzik. A közösségi szabadalomhoz az uniós kompetenciára van szükség, és biztosabb lenne, hogy az ön által kívánt eredményre jutnánk, hogyha először az európai szabadalommal rendelkeznénk. Hát jó lenne, hogyha erről születne egy közös döntés, ezen az első lépés, és talán utána ö, törvényhozói szempontból is meg kell oldani a kérdést, illetve igazságszolgáltatási szempontból is. Thank you very much. Köszönöm szépen. Egy kicsit belemerültem a válaszok hallgatásába. Hárman vannak még soron, és a pénzügyi szolgáltatások kérdései is még soron vannak. Úgyhogy kérem mindenki csak egy kérdés ilyen föl most a következő három képviselő közül Hanslik képviselő az első, aki kérdezhet. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos előtt úr, itt ülök. Remélem, hogy jó hallja a tolmácsolást, és örülök, hogy ezt még sérülhetünk önnel. Amikor a rangsorokat említette az ön akkor a belső piac újraélesztése, erősítése is szerepelt itt. Ennek örülök. Szívemhez nagyon közel áll a KKV-k sorsa és sikere, hiszen a kisvállalatok a fő motorjai a gazdasági sikernek Európában. Sajnálatos módon azonban a KKV-kat szenvedik meg leginkább a piac működésének hibáit. A belső piac mely területeit kellene javítani ahhoz ön szerint, hogy a KKV-k számára előnyösebb legyen ez a terület, és jobban ki tudják aknázni a belső piac előnyeit. Milyen előnyöket tud tehát a KKV-k számára kínálni konkrétan? Merci de, de, de, de Hanslik asszony, köszönöm szépen, hogy ilyen pontosan rákérdez erre a témára, ugyan érintettem már. A belső piac tehát nagyon fontos, hogy közel kerüljön a KKV-khoz, az állampolgárokhoz. Nagyon gyakran az a benyomásuk, hogy a belső piac csak a nagy koncernek számára van, ott pedig ez nem így van. Nem is tartom ezt helyesnek. Az Európai Unió vállalkozásainak 90%-a KKV, mintegy 70%-át biztosítják az Európai Uniós munkahelyeknek. Ez a jogalkotás, a jobb jogalkotás szempontjából nagyon fontos. Fontos éppen ezért, hogy a KKV-k számára enyhítsük a, a törvénykezési jogalkotási terveket, terheket. Nagyon fontos, hogy pontosan meghatározzuk, megvan a kkv számára a program, rengeteg elemből áll, konkrétan ehhez kapcsolódva. A kisvállalkozások törvényével, a Small Business Act-tel nagyon sok mindent végre lehetővé kell tenni a KKV-k számára, segítséget nyújtani nekik. A közbeszerzés, a szolgáltatások nyújtása fontos része lesz a segítségnek. Az Európai Társaság még nem kapta meg a végleges alapszabályzatát, de természetesen Igaz az is, hogy bizonyos közzétételi és tájékoztatási kötelezettséget nem szabad feladni, ügyvezetés, mérleg, stb. stb. Ezek olyan egységek, amelyek nagyon fontos elemnek tekintendők. Országonként, régiónként Természetesen sok mindent lehet eltérő módon csinálni, de a, a szubszidiaritás elve alapján is, de nem szabad, hogy a KKV-knak tíz különböző szabálynak kelljen megfelelniük. Köszönöm szépen, Kampos úr, a szó. Köszönöm, elnök úr, bárnyi úr. Itt ülök. Nem, nincs kétségünk az önképességei felől, és bizonyosak vagyunk abban, hogy megfelelően motivált is fellépni az európai régiók és tagállamok érdekében. Mi a mi régiónkban is állt annak idején, biztos korában, örömmel fogadtuk akkor. A írásos válaszaiban ugyanakkor nem látjuk, hogy a szolgáltatás irányelvről szólna, mint a belső piac sikeréről. Mi több a kompetenciák megosztottsága fölötti sajnálkozásáról ad számot, mármint hogy a, a biztosi portfóliák így kerültek felasztásra. Várni úr, a, ezen fragmentáció ö, megoldásában a parlament segítheti önt. Erről szeretném biztosítani. A szakképzések terén pedig nagyon látható, hogy sok tagállam nem igazán ö, ösztönzi az egységes szakképesítések bevezetését. Ön tervezi valamilyen cselek, valamilyen módon elősegíteni ennek a sikerét? Nos, a látogatásomról természetesen nem feje, feledkeztem meg, de azt meg kell, hogy mondjam önnek, hogy a hét ultraperiférikus régió nagyon fontos számomra, ezt még egyszer alá szeretném húzni. Az Európai Unió gyakorlatilag minden, a világ minden pontján jelen van, éppen ezért a biodiverzitás szempontjából például ez nagyon fontos. Az ultraperiferikus régiók kérdését a biztosok kollégiumában természetesen fel fogom vetni. Ugye 13 biztos van, aki a, az ezer 600 szöveget kell, hogy végrehajtsa azokat, amelyek a belső piacsal vannak kapcsolatban. Minden biztosnak megvan a maga kabinetje, a maga csapatja, csapata ezeket a dolgokat, tehát velük is az ő bevonásukkal együtt kell végrehajtatni, és nagyon oda fogok figyelni, hogy az összes többi kollégával, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, megfelelő legyen az együttműködés. A szolgáltató irányelv, a szakképesítési irányelv, az pedig már olyan, amit elfogadott a parlament. Ugye jelezte, hogy a belső piac szempontjából nem ez a legjobb példa. Hogyha helyesen alkalmazzák, akkor az lenne. Akkor minden garancia megvan a közszolgálatban és közszolgáltatásokban ugyanúgy, ami nem a belső piac ellen hat. És pontosan emellett fogok kiállni, hogy ez valósuljon meg. Minden energiámat és minden meggyőző képességemet bevetem a tagállamokban és az, a régiókban, hogy ezt helyesen ültessék át ezt az irányelvet. Nyitott vagyok persze további tárgyalásokra, de pillanatnyilag azt tervezem, hogy ezt teszem meg a tagállamokban. Az utolsó pedig a zöldek nevében Kanfin eh, úr van? Bádi úr, jó estét kívánok, itt vagyok. Bevezetőjében említette a szociális dömping elleni harcot. Szeretném, hogyha pontosítaná egy kicsit, hogy mik a szándékai ezen a téren. El tudna kötelezni magát itt előttünk, hogy a származási ország elvét nem fogja bevezetni, hogyha ez a munkavállalók, a bérből fizetésből élők számára negatívnak tűnik. Javasolni fog egy olyan értékelést, amely a kihelyezett munkavállalókról szól, és amely ugye a különböző szakszervezetek által rendkívül kritizált terület volt. Aztán ott van a Laval Viking és a többi féle ítélet a bíróság részéről. Ön más kezdeményezéseket is említett. Mi a helyzet ezekkel a területekkel? Nos, először is igen, nyitott vagyok, és kész vagyok. Erre most válaszoltam egy másik kérdésre, hogy objektív módon ö, elemezzük ezeket a dokumentumokat, és természetesen, hogyha kihelyezett munkavállalókról valamilyen objektív értékelést kell készíteni, nyitott vagyok. Igen. Nem akarok itt régi vitát újra kezdeni a származási országról. Nagyon jól emlékszem, már a bevezetőmben is veszőről veszőre hangsúlyoztam azt, hogy nem akarok semmiféle olyat tenni, olyan mellé adni a nevemet, ami visszaesést jelenteni a szociális szempontból. És ide tartoznak az állampolgárok, a KKV-k, minden. Ami az igazságszolgáltatást illeti, hát ott van az Európai Bíróság, értékelni fogjuk az ítéleteket, de mielőtt ez megszületne, nem akarok túl korán nyilatkozni erről. Köszönöm szépen biztos úr, biztos jelölt úr átfogó válaszait, meg azt is, hogy képviselőtársam tartották a rájuk szabott időt kérdés feltevésükkel. Bárni urat kérdem, hogy kíván -e egy rövid zárószóval élni e, e szakasz végén, ha kívánja, biztos jelölt úr, akkor, akkor megadjuk a szót önnek, hogy lezárja ezt a szakaszt. Elnök úr, nem akartam itt hosszan beszélni, mert már a bevezetőmben is tovább szóltam, mint amennyi idő rendelkezésemre állt. Igen, gondosan próbáltam fogalmazni bevezetőmben, úgyhogy a meghallgatás ezen részét azzal zárnám, amivel kezdtem, hogy az állampolgárokat, nőket és férfiakat próbáljuk az európai piac projekt középpontjába helyezni újra. A pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban említettem, hogy ennek a piacnak kell szolgálni az állampolgárokat, és nem fordítva kell, hogy ez működjön. Ez a meggyőződésem. Ezt a parlamenttel együtt tenném, ahol nagyon sok tapasztalat halmozódott fel, nagyon sokan különböző érzékenységgel rendelkeznek, és Harbor úrra utalva, utalnék, hogy rendkívül érdekes, konstruktív hónapokat töltöttem e, ebben a bizottságban, és szeretném megköszönni önnek, e, nem nosztalgiázva, hanem a nagyon kellemes emlékekre utalva a munkát ebben a szakbizottságban. Köszönöm szépen. Bolz asszony veszi át a második szakaszban az elnöki tisztemet. El is ülök. Okay, everybody. Rendben. Át, megpróbálom túl kiabálni a zajt, ahogy, de azért kérem, hogy mindenki csendesen távozzon, amennyiben távozik. Időnk nincsen, hogy vesztegessük. Köszönöm Malcolmnak, hogy egy kis, egy kis időt hagyott az IMCO kérdéseinek mindig, mindig kevés az imkóra szabott idő, úgyhogy minden másodpercet értékelnünk kell. Kérek mindenkit, hogy sáfárkodjon a kérdésre adott idővel megfelelő módon. Bárni úr, üdvözöljük Önt a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében. Kérem, mindenki maradjon csendben. Én beszélek, nem Önök. Bárnyi úr, üdvözlöm Önt. Említette a fáradtságot a nyitó beszédében, és azt is tudjuk, hogy a pénzügyi szolgáltatások terén nincs fáradtságra lehetőség vagy idő. A G20-as ígéretek, tervezetek, revíziós záradékok záporoznak, 50 jogalkotási javaslat van érkezőben, és ez meg is duplázódhat, hogyha a komitológiai javaslatokat is ide vesszük. Záporoznak tehát ezek a javaslatok miatt megadnám a szót önnek, hogy bevezetővel éljen. Három gondolatot szeretnék felvetni, melyekre remélem lesz gondja, és amelyekre pozitív választ fog adni. Először is a pénzügyi válság idején a három felelős biztos, a gazdaság és pénzügyekért felelős biztosok, versenybíró biztos, meg a pénzügyi piacokért felelős biztos szorosan együtt kell működjön majd. Feltételezhető, hogy ez együttműködés tovább kell folyjon majd. Az Ekon szakbizottság mind három szakpolitikai területen bír felelősséggel, és részt is kíván venni ebben a szakpolitikai összekapcsolódásban. Reméljük, hogy ön is hozzá tud járulni a maga részéről, segítve a parlament Ekon bizottságának bevonását ebbe a portfólió közötti vagy multiportfóliós területre. Másodszorban írásos válaszában jelezte, hogy hatásvizsgálatot kíván végeztetni minden javaslatra vonatkozóan a saját szakterületén. Vajon egyetért azzal is, hogy a kumulatív hatásokat is elemezni kell a válság utáni pénzügyi jogalkotási program területén, különös tekintettel az egymással összefüggő javaslatok értékelésében, egymással átfedésben levő javaslatokkal. Harmadsorban örömmel láttam, hogy említette írásos válaszában, hogy új keretet kell teremteni a szakbizottságokkal és a parlamenti képviselőkkel való együttműködésre. Gondolom ez több interakciót jelent. Hasznos lehet ez a pénzügyi jogalkotás hatalmas tömegével szemben, és érzékelve azt is, hogy a menetrend szorít bennünket, a G20-ak által diktált menetrendre gondolok. Remélem tehát, hogy jobban bevonják az Európai Parlamentet, már a korai informális tervezési szakaszban is, és egyenlőként kezelnek bennünket a tagállami szakértőkkel. Ez tehát az a három megjegyzés, három gondolat, amelyre kérem, hogy, hogy legyen tekintettel. Írásban is beadtuk ezeket, leadtuk ezeket, úgyhogy lesz ideje végigolvasni őket. Most Öt percet adok önnek, hogy bevezetővel éljen az Ekon szakbizottság meghallgatási részére vonatkozóan. Tudom, hol a kikapcsolási gomb, úgyhogy kérem használja fel jól az idejét, öné a szó. Chair, uh, for giving the floor. Uh, you have just... Köszönöm szépen, hogy megkapom a szót. Világosan elmondta számomra, és mindenki számára. Valóban a pénzügyi szolgáltatások nélkül nincs konszolidált eh, piac Európában, és nem szabad, hogy helyt adjunk egyfajta ájultságnak. A politikai és monetáris hatóságok gyors beavatkozása nélkül az Európai Unióban az 1920-as évek óta legnagyobb válságot nem lehetett volna megoldani. Bank, minden bank megbukott volna. Hosszú távú bizalmi válság és még mélyebb recesszió várt volna ránk. Igen, súlyos, szociális, társadalmi és gazdasági következményekkel. Ez egyéb válságokat is elindított volna, többek között az élelmiszerválságot, amely a világon egy milliárd embert érintett volna, nem is beszélve az ökológiai kihívásokról. Tudom, hogy a válság tanulságai között olyan elemek vannak, amelyekkel önök nagyon sokat foglalkoznak. Ahogy az elnök asszony jelezte, a, és ahogy a Pittsburghi nyilatkozatban is hallottuk, egy olyan a felelőtlenség idejének véget kell vennünk. A felelősséget kell a pénzügyi rendszer középpontjába tenni. A válság az túlon túl komoly ahhoz, hogy ezt ne tegyük meg. Ne tegyünk úgy, hogy mint hogyha reformokat indítanánk el. Egyetlen egy piac, egyetlen egy pénzügyi szereplő, egyetlen egy terület, egyetlen egy termék sem tud a Ezután a vonatkozó hatékony, hatékony szabályozás és felügyelet alól elmenekülni, ahogy Merkel kancellárasszony mondta nem régen. A G20-as ajánlásokat határozottan végre kell hajtani. Európa részt vesz ebben az erőfeszítésben, és ez az egész világot mobilizálja. Európa kell, hogy partnereivel mozgatóerővé váljon ebben, és el kell, hogy fogadjuk ugyanezt az elfogad, elfog, elhatározottságot mások részéről is. A G20-akon túl pedig minden időt és energiát arra kell fordítsunk, hogy partnereinkkel jó kapcsolatot alakítson ki. Ez a menetrend, nincs más. Hölgyeim és uraim, elnök asszony, elnök úr, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Európa legyen az első, amely levonja a következtetést ebből a válságból. Szeretnék Jacques de la Rosiernek és csapatának köszönetet mondani, és Oli Ren munkájához is hűek leszünk hiszen így kellett az alternatív alapokat megfelelően szabályozni, és az elkövetkezendő hónapok során javaslatokat fogok tenni a bankok szoliditására vonatkozóan, ami a tőkéjüket illeti. Jogalkotói kezdeményezéseket fogok javasolni a különböző származékos termékekre is, illetve a különböző kompenzációs kamarákra is megkívánom ö, vizsgálni ö, a visszaélésekre vonatkozó irányelvet is, illetve azt a nehéz témát is, mint a szankciók, hiszen ezek azok a területek, ahol Európa nem maradhat le. A szolvencia kettő, úgyhogy nagyon sok olyan terület van, ahol mindenütt, amennyire csak szükség van, a jobb szabályozás eszközéhez fogok nyúlni. Hölgyeim és uraim, nem késlekedhetünk. Gazdaságunknak szüksége van a piacra, mégpedig nagyon jó teljesítő piacra, különböző területű piacra, ahol a bankoknak is tevékenyen részt kell venniük a feladatba. Egy meggyőződésemet hadosszam meg önökkel. Pénzügyi iparunkat versenyképesebbé tehetjük jobb szabályokkal, amelyek visszaállítják a bizalmat, és azokkal az eszközökkel, amelyeket említettem, az előnyeit használhatjuk az egész világ piacnak, és van egy másik meggyőződésem is. A gazdaság csak a pénzügyi piacokkal, még pedig egyszerű pénzpiacokkal működhet, nem pedig ellenkezőleg. Ez az egyik feltétele annak, hogy a, az állampolgárok visszatérjenek erre a piacra, mely az övék. Kombi ambiciózus, koordinált és önkéntes fellépésre van szükség. Hatékonyabbnak, átláthatóbbnak, ellenőrzöttebbnek, felügyeltebbnek kell lennie ennek a pénzpiacnak. Hatékony szabályokkal kell rendelkeznie azért, hogy megbízható, fenntartható környezetet teremtsünk. Önökkel együtt olyan témákkal fogok foglalkozni, amely a fogyasztókat, a KKV-kat érinti, a különböző hitelek kérdését, a Single European Payment Area és a jobb hozzáférhetőség a piachoz. Hölgyeim és uraim, harmadik meggyőződésem, ebből a válságból nem úgy fogunk kikeveredni, ahogy beleestünk, mindannyian levonjuk majd a következtetéseket. Szeretném ezt a témát elkezdeni önökkel, olyan eszközökkel, olyan keretek között, amelynek segítségével a sajnálatosan előttünk álló válságokat kezelni tudjuk. Hölgyeim és uraim, elnök asszony, a pénzügyi válságok orvoslásával Európa így tud nagyon jó ipart teremteni, zöld gazdaságot, fel tudja venni a harcot az éghajlatváltozással, a béke és az igazságoság mellett tudja letenni a voksot a világban, illetve felveszi a harcot a demográfiai kihívásokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ne tapsoljanak túl sokáig, mert a kérdésektől veszük le az időt. Benne vagyunk az első kör közepében frakciók nevében Gozé úr először a néppárt nevében kapott szót. Köszönöm, elnök asszony. Biztos jelölt úr, az a tény, hogy a néppárt koordinátora vagyok, egyrészt megtiszteltetés, és másrészt öröm is, mert kezdhetem a kérdéseket. Először is üdvözlöm Önt a szakbizottságon belül, és el szeretném mondani Önnek, hogy a felsoroltak tükrében emlékeztetett, hogy ez a szakbizottság mennyire érintett ezekben a témákban, mert még a válság előtt is tudtuk azt, hogy vannak tennivalók, és ezt el is mondtuk a bizottságnak, sajnos nem mindig hallgattak meg minket, majd most talán meghallgatnak. Biztos úr, örömmel látom elszántságát a különböző témákban, de azt is szeretném tudni, hogy hogyan kívánja a, biz- a gazdasági bizottság ö, ö, által felvetett problémákat kapcsolni ezekhez a területekhez. Köszönöm szépen, Gozesz úr! Együtt fogunk működni. A bizottságnak szüksége van a parlament által képviselt hozzáadott értékre. Ö, Említettünk már egy csomó dokumentumot, a hedge fundokról, például a fedezeti alapokról ön volt az előadó, vagy pedig a felügyeletről, és én is elkezdtem már egy csomó területen tevékenykedni. A leköszönő bizottság javaslata alapján, és nyilván támaszkodni fogok a gazdasági bizottságra, illetve arra a tapasztalatra, arra az intelligenciára, véleményre, amely az önöké önök közül nagyon sokan vállalatoknál dolgoztak, vagy bankokban dolgoztak, úgyhogy nagyon jól tudják, hogy miről beszélnek. A biztos nem föltétlenül rendelkezik ezekkel az adukkal, még akkor is, hogyha esetleg rendkívül jó együttműködést tud biztosítani a főigazgatóságok között. Úgyhogy nyilván önökre fogok támaszkodni, hogy Sambóz is ö, ö, javasolta, hogy jó törvényeket hozzunk, minőségi törvényeket, és ezért akár hányszor szeretnék, eljövök önökhöz, ö, és a tanácsba is ö, ellátogatok, hogy együtt működjünk. Nos, ezt szeretném, hiszen óriási az előttünk álló feladat, úgyhogy elnök asszony, kész vagyok az értékelésre, mert ez egy óriási jogalkotói csomag, amely egyszerre fog megszületni. Úgyhogy kész vagyok ennek újraértékelésére. Monsieur le commissaire désigné, vous avez... Biztos jelölt úr, utalt a gazdasági hasznosságára a pénzügyi szolgáltatásoknak. Ennek szellemében vagyunk most itt, és azt mondta, hogy kész messzebb menni. Azt is említette, hogy mi a helyzet, említette a nyersanyagok kérdését is, ezzel mi a helyzet, mert az is nagyon fontos problematika. Az a spekuláció, amely két-három éve indult be, min alapul? Itt nem csak a, a, az olajra gondolok, hanem a mezőgazdasági ö, termékekre is. Ez egyszerűen ö, botrányos lenne, hiszen rengetegen halnak éhen közülünk a legszegényebb országokban, Gozesz úr. Láttam a tévében egy műsort, hölgyeim és uraim, az éjségről. Haitiban, Port-au-Prince-ben a nők ö, egyszerűen sárgombócokat adtak a gyerekeiknek enni, amit egy kicsit meglocsoltak valamilyen oliva, o, o, olívaolajjal, és ez egyszerűen elf, elfogadhatatlan. Nem lehet elfogadni azt a tényt, hogy spekuláció folyjon bármilyen mezőgazdasági termékkel. Ezért kell felvennünk a harcot ellenük. Uh, Mr. Bullman on behalf... Bullman úr a szocialista frakció nevében. Herr Barnier, auch im Namen der Sozialisten... Barnier úr, a szocialisták és demokraták nevében is köszöntöm Önt uh, az EKON bizottságban, a gazdasági és val- uh, valutaügyekkel foglalkozó bizottságban. Azt mondja, hogy erős Európára van szükség, nem reparálni, helyreállítani, hanem a pénzpiacokra előre tekinteni, újonnan kiépíteni. Nos, szívesen halljuk ezeket a szavakat. Nem is két, eh, nincsenek kétségeink eh, erkölcsi orientációját tekintve. Szeret, szeretnénk, ha meg lenne önnek hozzá az erő arra, hogy a gyakorlatba is átültesse. A, a pénzpiacok rendszerében a hosszú távot kell erősíteni, a rövid távú spekuláció ellenében. Milyen konkrét tervei vannak a következő évre, hogy a következő válságot elkerüljük, és a hosszú távú gondolkodást, a hosszú távú orientációt a pénzpiacokon a reálgazdaság erő, erősítése érdekében segítse. Bulman euh, úr. Először is mindenképpen cselekedni kívánok. Ezt már említettem, amikor arra utaltam, hogy jól meggondoltam minden szavamat, amikor a bevezetőmet tartottam, tehát higgyel, elkötelezett vagyok emellett. Barroso elnök úr is ezért helyezte belém a bizalmat, de más kollégámba is, akikkel együtt fogok működni ezen a területen. Le kell vonni minden következtetést, és az egyik az, hogy ahhoz, hogy cselekedhessünk, meg kell értenünk, hogy mit kell tennünk megfelelő szinten, megfelelő felügyeleti eszközökkel, amelyek hatékonyak, azzal a nemzetközi koordinációval, amire szükségünk van. Tehát csökkenteni kell a jövőbeli és sajnos valószínű hatásait a válságoknak. Ez az a feladat, amire szembe kell néznünk, hiszen több milliárd, több száz milliárd dollár mozog itt a világon a tőzsden kívüli származtatott termékek formájában, Úgyhogy Európában mindenféle naivitást mellőzve, de önkéntesen fel kell lépnünk ezekkel szemben. Mert ismétlem, ha jól szabályozzuk, intelligens módon a pénzügyi piacokat, és hatékonyan, és a szavak is nagyon fontosak, ennek rendkívül fontos előnye lesz majd ennek az iparágnak verseny szempontjából a világ más tájain. Biztos lesz még alkalmam a jövőbeli válságok megelőzéséről szólni Bolman Köszönöm szépen, Bárnyi úr. Köszönöm, Köszönöm hogyha rákérdezhetek még egyszer a származtatott termékekre vonatkozó javaslatában nincs kivétel. Vajon a saját tőkere vonatkozó irányelvben az anticiklikus elemeket eh, erősíteni fogják, mint ahogy a Spanyolországban már bebizonyosodott, hogy helyes. Vajon Európa a pénzügyi tranzakció adó bevezetésével élen fog-e járni, vagy hasonló intézkedéseknél, amelyek pontosan azt eh, garantálják, hogy a vál intézményesen, hogy a válságot okozók számára ne tegyük a következő válságot lehetővé, és segítsük azokat, akik válságban kerültek és csődbe mentek. Nem engedhetjük ezt meg ugyanis a jövőben. Ma réponse est oui, monsieur. Ullman úr, a válaszom igen. üdvözlöm azt, hogy munkáját. Aztán megszületik a következő irányelv az év vége felé, amely nagyon sok témával foglalkozik, de hát néhány napra azért még szükségem lenne, most csöppentem csak bele ebbe a feladatkörbe, hogy a részletekbe belemehessek. A saját alapok, a likviditás témájában még bele kell mennem a részletekbe. Mert ugye ott volt Spanyolország esete a dinamizmus területén, és úgy gondolom, a koherencia kérdését úgy kell vizsgálnunk, hogy tudatában vagyunk azzal, hogy mi történik az egész világban. Thank you very much. Now on... Köszönöm szépen az ALDE képviseletében Gulár asszony. Köszönöm. Ö, biztos jelölt úr, semmi okunk arra, hogy kétségbe vonjuk elkötelezettségét. Most, amikor meg akar győzni minket erről. Van egy elvi kérdésem. Ön vetette fel annak a kérdését, hogy mi a helyzet a nemzeti kérdésekkel, amelyek gátolhatják esetleg a mi törekvéseinket. Hát őszintén szólva, mert azért vagyunk itt, kinevezése például az Egyesült Királyságban kételyeknek adott okat, mert ugye ők eléggé messze vannak a közösségi kérdésektől. A francia köztársaságban sem találták megfelelő szelleműnek. A személyes ö, előnyeit, érdemeit nem kételjük. Két, nem, semmi kétségünk ezzel kapcsolatban. De van azért egy alapkérdés a, köz, Európa, a közösségi Európa számára, hogyha valaki nem nemzetisége szerint került megválasztásra. London nyomásának ellen tudna állni Franciaországban, és a közösségi érdekeket zászlójára tőzni. Nem föderalista ideológia miatt, hanem azért, mert az egész világ európai válaszra vár, és csak akkor leszünk erősek, ha összefogunk a közös érdek céljából. Köszönöm. Kulár asszony, először is, igen, az egész világ vár ránk, és azt gondolom, hogy lépnünk kell már ezt említettem, az iparunknak fenntartható jelleget kell kölcsönözni szemben a világ többi részével. Le kell vonnunk a következtetéseket. Hát eléggé komoly kérdést tett fel, komolyan fogok válaszolni is. Még amikor, amikor kineveztek, hallottam is mindazt, amiről ment a vita, ez a, azért ez olyan ö, brit flegmatizmushoz hasonlít. Ö, nem tudom, hogy sikerült-e ezt azért elérnem, de komolyra fordítva a szót. Ha akarja, megesküszöm a bíróság előtt, és amikor az ember francia politikus, akkor ehhez nincs hozzászokva, de én már megtettem, és utána is nézhetnek, hogy az öt év alatt mennyire szigorúan tiszteletbe tartottam ezt az esküt, az európai érdekek képviseletét. Hiszen ez egy megtiszteltetés számunkra, hogy testületként képviselhetjük az európai érdeket. És hogyha a válságnak ezt az igen kemény jellegét látjuk. Kérem, ne féljen attól, hogy én is tiszteletbe fogom tartani ezt a feladatkört, hogyha mondjuk brit lenne az illető, az is nyilván megtette volna. Amikor először voltam biztos, akkor igenis, nekem is szembe kellett néznem egy brit vállalatvezetővel, és hát végül is sikerült megoldanom a helyzetet. Ne féljen! Az európai érdekeket fogom képviselni, sem Párizs, sem London nem fog befolyásolni ebben. Köszönöm szépen! talán nem volt eléggé flagma, de a humor már átjut, átjött ezen, amit mondott. Na most, ami a pénzügyi felügyeletet illeti, az ECOFIN december elején már foglalkozott ezzel, és négy frakció már nyilatkozatot készített ebben a témában ön kész arra, hogy közösségi álláspontot képviseljen, amely integrált és csak a belső piac érdekeit képviseli, annak ellenére is, hogyha esetleg nem tetszik egyeseknek. Hát nem tudom, hogy rendelkezem a megfelelő humorral, ezen a téren még azért van tanulni valóm talán. Jó példa ez arra, amit a parlament által képviselt hozzáadott értéknek nevezek. Hiszen decemberben a tanács megállapodást jutott, hogy szükség van európai szintű felügyeletre, az államokkal, a kormányokkal szemben ezt nem lehet elérni, csak velük együtt. Gondolom erre sok időre. Ehhez sok időre van szükség ezen a területen, hogy mindenkinek az érzékenységével megfelelően bánjunk. De el kell mondanom, hogy vissza kellene térnünk a bizottság által javasolt szöveghez. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldek nevében Kamfán úr. <clears throat> Köszönöm, Bányi úr. Még egyszer üdvözlöm Önt. A meghallgatás előtt meghallgattam McCreevy úr ö, meghallgatásának egy részét, aki az elődje volt, és bizonyos különbségeket tapasztaltam a hangnemben. Amikor ön az irányelvekről beszélt, amelyeket javasolni kíván ennek a parlamentnek, illetve a tanácsnak, beszélt arról, amely nem igazán csak európai intézmény volt, az OTC-t is említette, a CRD 4-et, hogy csak néhányat említsek. Azt szeretném tudni, hogy ez a hangváltás jogalkotói programváltást is jelent? Vagy pedig ö, csak megismételte azokat az elkötelezettségeket, amelyeket már elődje is ö, említett. Azt hiszem, Bulman úr kérdezte, amire nem válaszolt, hogyha lenne egy európai ügynökség, amely védené a beruházásokat, a beruházókat, akár csak az Egyesült Államokban, lenne erre lehetőség. Erre nem válaszolt. Hát komolyan kell foglalkoznunk a rendkívül komoly kérdésekkel. Egyszerű a programom, Mivel Barózó úr Lárózier úr ösztönzésére megkért minket arra, hogy gondolkodjunk el ezeken a kérdéseken, de Lárózier úr javaslatán gondolkodunk. Még azt is mondanám önnek, hogy persze mindig többet kell tennünk, de mindig jobban is. Most kezdjük a mandátumom elején azt, hogy először fejezzük be azokat a dolgokat, amiket már elkezdtünk, mégpedig jól. Ha biztos leszek, munkatársaimmal együtt erre fogok törekedni, hogy nagyobb tartalommal töltsem az eddigi ö, javaslatokat. Válság esetén nagyon fontos ez. McCarthy asszonyra utaltam. Ott volt a felügyelet kérdése, ezt is megcsináltuk. És ambiciózus terveket fogunk készíteni. Megerősítjük a bankok saját tőkéjét, a származtatott termékek, stratégiai témák, ezek mind. Aztán a piaci visszaélésekre vonatkozó irányelv, ezt is említettem de még tovább megyek. Annak érdekében, hogy jó meghallgatási eredményre jussak, nem fogom azt mondani önnek, hogy valamit már megtettem, amire még nem volt eddig idő, mert szükségem van időre. Frankfurtba, Madridba, persze Londonba is el kell mennem. Időre van szükségem, hogy azon túl, amit már felsoroltam, létrehozzam ezt a programot de mindenféleképpen kezelnünk kell ezt a válságot. Mi a véleménye azokról az eredményekről, amelyek elődje által létrehozott irányelvekből születtek? De Nem akarok rossz pontokat osztogatni. Hát voltak sötét foltok, a bankok területén, értékelni fogjuk a helyzetet, és mivel felül fogjuk vizsgálni ezt a dokumentumot az elkövetkezendő hónapok során, el fogok gondolkodni azon, hogy hogyan lehet ellenőrizni azt, amit alapvetően fontosnak tartok, mert ami a legfontosabb számomra az, hogy tudjunk dolgokról. Jelenleg ezeknek a származtatott termékeknek 80-85%-a kicsúszik a kezünkből, mert semmiféle információval nem rendelkezünk róluk. Meg kell fordítanunk ezt az arányt. És akkor tudunk ezekről a dark poolokról is beszélni. Thank you. Now... Köszönöm szépen. A Keynes Wimper asszony a konzervatív frakció nevében. Köszönöm. Mint első brit koordinátor nem nacionalista alapon teszem fel a kérdésemet, mely abban áll, amely inkább egy szakmai, technikai kérdés. Az elmúlt időszak jogalkotási tapasztalatra támaszkodva, ön volt már képviselő is, miniszter is, biztos is, az elszámoltathatóság, felelősség és együttműködés kérdésében tenném fel a kérdést, a pénzügyi szolgálatok európai felügyeleti rendszerére vonatkozóan. Különösen azt kérdezném, hogy a három felügyelet, európai felügyeleti hatóság együttműködését hogyan képzeli el, ki fogja vezetni ezek együttműködését, hogy olyan kérdés merül fel, amely egynél többre vonatkozik. A három hatóság elnöke vagy, vagy igazgatója kinek lesz felelős? és ön, a, mint biztos, milyen szerepet képzel el ezzel kapcsolatban az ön számára és az Európai Parlament számára? Madame uh, Swinburne. Swinburne asszony. Kulár asszonyjal a felügyeletről már beszéltünk, ez óriási téma, ez Lola Rozier úr javaslatából született, ez benne van a programomban, Nyilván az egyes nemzeti felügyeletek tapasztalataiból kell táplálkoznunk. Azt hiszem, nagyon jó pragmatikus döntés volt az, hogy a 27 tagállam nemzeti felügyeletére támaszkodjunk. Ugyanis szükségünk van rájuk, ők vannak közel a tűzhöz, a vállalatokhoz, a pénzügyi ágazathoz, úgyhogy nagyon fontos az, hogy kölcsönösen együttműködjünk. Persze vannak olyan hatóságok, amelyeket létre kell hozni. Emlékeztetném arra, hogy hogyha korábbi struktúrákat vizsgáljuk, amelyeknek kisebb volt a hatásköre, mint az újaknak lesz, SEOB, COSR például, amelyek már rendelkeztek egy vegyes bizottsággal, amely foglalkozott azokkal a kérdésekkel, amelyek mindezeket az ágazatokat érintették. Úgyhogy Szimbőn asszony a bizottság figyelembe vette ezt a javaslatában, és egy vegyes bizottságot írt elő, amely lehetővé teszi a valós együttműködést a különböző ágazatok között a három ügynökség vonatkozásában. Amikor azt kérdezi, hogy mi történik akkor, hogyha nem egy, értenek egyet. ha válsághelyzet alakul ki, igenis kötelesek fellépni, mégpedig a közösségi szabályoknak megfelelően, hogy az egyes nemzeti felügyeletek közötti nézetkülönbségeket megoldják. De hát várnunk kell egy olyan két-három évet, hogy elég tapasztalatot szerezünk a működésükről, mielőtt még dönthetnénk. Ez a fal- Köszönöm, elnök asszony. Kérd, utókérdésként a szakbizottságban sokan elmondták már, hogy jobb lenne, hogyha egy egységes európai felügyelő hatóság működne. Ön szerint ez jobban működtetné a felelősség és az átláthatóság rendszerét? Egy olyan felügyeletre gondol, amely végülis a három területet összefogja? egy olyan felügyeletet, amely ha viszont egy olyan felügyeletet, ami kiváltaná a nemzeti felügyeleteket, hát nem tudom ön pontosan mi, hogyan érez ezzel kapcsolatban. Vannak olyan országok, ahol egy volt, vannak olyanok, ahol három, nem az Egyesült Államokra gondolok csak, hanem másokra is. Nem hiszem, hogy egyetlen egy modell létezne ebben a témában. Én azt gondolom, hogy a felügyelet minősége nem feltétlenül attól függ, hogy hogyan döntünk az intézmények között, hanem a munka minőségétől, az éberségtől, az odafigyeléstől, amely a felügyeleti tevékenységben tapasztalható. Nagyon fontos, hogy jó legyen a koordináció, hogy koherensek legyenek a pénzügyi szabályozók, és ennek a három felügyeleti hatóságnak igenis együtt kell működnie. Köszönöm. Köszönöm szépen. Suntis úr a GUE képviseletében a következő kérdező. Κύριε Μπαρνιέ, σας καλωσορίζω και εγώ στη σημερινή ακρόαση. úr, üdvözlöm én is Önt a meghallgatáson, és szeretném jelezni, hogy igen, nagyra értékelem azt, hogy konkrét válaszokat kíván konkrét kérdésekre adni. Úgyhogy én most a következőt kérdezem. Mi a véleménye a privatizációkról? Pontosan arról, ami a, az általános érdekű szolgáltatások privatizációját illeti. Nem kellene előírás például a telekommunikációs vállalatok görögországi privatizációjáról. Csomagok már vannak, de még nincsen állami közbeszerzési pályázat, pedig már 2004-re tervezték. Az az igazság, hogy ezzel lábbal tiporják a jogokat. Úgy gondolom, hogy mit fog tenni konkrétan az irányelv érvényesítéséért. Szüsuntis. Suntis úr. A bizottságnak tiszteletben kell tartania a szubszidiaritás elvét, minden olyan ö, szabályozó tekintetében, amelyet végre akarunk hajtani nem fogjuk sem megtiltani, sem ösztönözni a privatizációt egy-egy országban, függetlenül attól, hogy baloldali, jobboldali kormány van hatalmon, a szuverenitás, a kompetencia elvének megfelelően. Az ön a telekommunikációs ágazat egy része privatizáció megy keresztül odafigyelek a bizotonság kérdésére, a nyugdíjak kérdésére, mert mindez közpénzeket érint. Hát ugye az általános érdekeltségű területek finanszírozására is van szükség. Kész vagyok mélyreható belemzésre. Már mióta az IMCO ban megkezdődött a meghallgatás. Többször is elmondtam, hogy az európai törvények megfelelő betartatását szeretném ö, képviselni, és a kis ö, betétesek érdekeit képviselni. Hogy megfelelő információt kapjanak, hogy védhessük őket Gondolok itt a bankkártyára, a hitelre, amit fölvesznek esetleg házásárlás esetén, vagy bármi más területre. Ezek olyan területek, amelyek bármilyen más szakbizottság is érinthetnek, de a legesleg szerényebb állampolgárt érintik. Hadd kérdezzek még valamit. Konkrétan egy olyan esetre gondoltam, ahol több millió ember jogát, vagy több ezer ember jogát hagyták figyelmen kívül. Hiszen a jövedelmük egy részét visszatartják, illetve ők rábízták jövedelmük egy részét a, az ottani telekommunikációs vállalatra. Vajon kíván-e intézkedéseket hozni, hogy az európai törvényeket érvényesítsék ott is, hiszen az európai törvényeket érvényesíteni kell. Hogyha helyes a törvénykezés, akkor azt át kell ültetni. A korábbi kormány által elfogadott nemzeti törvény az már nem hatályos. A mostani kormány az hatályon kívül helyezte. Van-e terve arra, hogy ezt összeegyeztesse a nemzetközi joggal? André, vous accepterez azt hiszem, ön is megérte, ti, és elfogadja a válaszomat, amikor azt mondom, hogy egy adott esetben a közösségi jog alkalmazása egy olyan döntéssel szemben, hogy privatizáljanak, vagy eladjanak egy bizonyos ágazatot, nem lenne helyes részemről. Nem tudok válaszolni önnek, mert nem rendelkezem a részletekkel. Mindenesetre azt mondanám, hogy igen, oda fogok figyelni arra, hogy a közösségi jogot tiszteletbe tartsák és alkalmazzák. Majd tárgyalni fogunk a görög kormányal, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megfelelően alkalmazzák a közösségi jogat. Egy adott esetről nem tudok nyilatkozni, amelyhez szükség van a tények alapos elemzésére ha biztos leszek, biztos vagyok benne, hogy megvizsgálom az esetet, akkor, hogyha lesz rá alkalmam, és válaszolok önnek. Köszönöm szépen. Most az IFD frakció nevében Bloom úr a kérdező. Jó estét, Bárni úr. Talán lehet, hogy egy kicsit parokiális lesz, mert mondok. London képviselőként szólalok fel a pénzügyi szolgáltatásokról. Réding asszony nem tudott arról válaszolni, hogy hogy jött létre az ingatlanválság, aztán a verseny ö, ö, biztos be, be, kifejezetten marxista nyilatkozatokat tett. Úgy, úgy tűnik, hogy önnek sincs nagy tudása erről a kérdésről, ahogy eddig beszélt erről. Azonban az aggaszt különösképpen, hogy vajon el tudja magyarázni hogy a, a rövidtávú tőzsdei műveletekkel kapcsolatban nem akarja, ne, nehogy azt le, oda szaladjunk, hogy Csikágóban vagy Zürichben folynak le majd ezek a tőzsdei tömegcikkel ügyletek, mert hogy nálunk betiltják. A londoni ö, City pénzügyi szolgáltatásait sem szabad elfolytani, nem szabad az aranytojás tyúkot megölni. Non, mais M. Blum n'a pas posé de mais il a... Blum úr nem igazán kérdezett, hanem egy meggyőződést fogalmazott meg, joga van hozzá. Vannak számaim azzal kapcsolatban, hogy a londoni pénzügyi szolgáltatás mit képvisel. Én nem tudom, talán a választói nevében szólt, nem pedig a londoni pénzpiac nevében. Parmi lesquels, y a probablement Valószínűleg sokan vannak közöttük olyan alkalmazottak, ahol Blumónak igaza van, mert emlékeztet eh, egy olyan fővárosra, mint London, eh, illetve az Egyesült Királyságra, amely rendkívül jelentős pénzpiacot képvisel. Több millió, eh, azt hiszem 6 millió munkahely kapcsolódik a pénzügyi szolgáltatásokhoz, és hmm. nyilván ennyi család is. Blomburnak ezért van igaza, hogy egy olyan fővárosban, egy olyan országban, mint Nagy-Britannia, ez rendkívül fontos, mert ilyen arányokat képviselnek a pénzügyi szolgáltatások. Úgyhogy oda kell rá figyelni, és oda is fogok figyelni. Blom úr, azt hiszem a brit pénzügyi piacnak nem feltétlenül arra van szüksége, mint nekünk. Nyilván nem az adófizetők pénzére kell, hogy appelláljon ez az iparág. A válság kezelése céljából, mert egyáltalán nem látták előre, nem volt átláthatóság, nem volt felügyelet. A 600 milliárd euró, amely a származtatott termékek miatt kering a nagyvilágban, igenis felügyeletet érdemel. Úgyhogy Blum úr, szükségünk van erre a szabályozásra. És Adam Smith-et szeretném idézni, aki a liberalizmus atya, a piac nem működhet szabályok nélkül, de egy bizonyos etika nélkül sem mondja ezt a szerző. És én magam is pontosan erről vagyok meggyőződve. The point I was making, Mr. Bar Azt akartam kifejteni, és köszönöm, hogy nem kérek bocsánatot azért, hogy ezt a bizottságban képviselem a Londoni City pénzügyi szolgáltatóit. Ő nélkülük Nagy-Britannia tönkrement volna, és én magam is 38 évet töltöttem a londoni bankokban. Értem Adam Smith idézetét, azonban nem megfelelő szabályozás kerül bevezetésre. Rosszfajta megkötő jellegű kudarcot hozó szabályozásról van szó, és nem tanultunk semmit mindenből. Ez az aggályom, mert még többet ugyanilyen szabályozásból kívánnak bevezetni, ugyanabból még többet, ami már kudarcot vallott. A világ más részein, például Ausztráliában nem szenvedték meg ezt a válságot, mert teljesen másfajta szabályozással éltek. Biztosítva felől, hogy megvizsgálnak más szabályozási rendszereket is, nem azt a teljesen leíró, előíró jellegűt, ami a múltban nálunk működött, és amely a válság egyik kiváltóka volt. Euh, Monsieur Blum, il n'y a, pas besoin d'aller euh, chercher des exemples en Australie. Blom úr, nem hiszem, hogy Ausztrália kellene mennünk példák kereséséért. Ezt a válságot nem találtuk ki azt mondtam, hogy nem úgy fogunk tenni, mintha reformálnánk, hanem igenis reformálni fogunk. Mert a válság nem úgy tett, mintha tönkretett volna több száz millió munkahelyet, hanem igenis ezt megtette, és ezt érezzük is a valós gazdaságban. Úgyhogy úgy gondolom, hogy el kell gondolkodni a Blumó szerintem azon, amit mondtam, mert a az európai pénzügyi ipar és a brit pénzügyi ipar érdeke is, hogy intelligens módon és hatékonyan szabályozzák. Mert fenntartható, versenyképes iparágat kell létrehoznunk. Itt van előttem Lotterner cikke, aki nagyon jól ismeri a city aki azt mondta, hogy a pénzügy nem tanult a válságból Nekünk viszont tanulnunk kell belőle, és fogunk is. Now for the online. A függetlenek nevében Hans Peter Martin. Köszönöm szépen. Bárnyiék kollega mellett itt van még szerencsére egy nehéz súlyú és virágzó és izzó európai, mint magam is, akik sok területen az Európai Uniót kritikusan vizsgálják. És pont az ön számára előírt pozíció területét is. Ellentmondanék az előttem szólónak. Veszélyesnek tartom, ha azt mondjuk, hogy a szabályozás a hibás és az oka a katasztrófának. Sokkal inkább úgy gondolom, amit az mondott, akit idézett, hogy nem szabad, hogy ugye utasítsanak. Az idézet az az, hogy szabályozásra van szükség minden termékre, minden olyan helyre, ahol kereskedelem van, és minden intézmény számára. Nem mondom tovább az, a kérdéseket, amiket itt mondtak, el tudja, el tudja teljesen mondani a német szövetségi kancellár Angela Merkel kijelentését? Én magam kezdeményeztem, hogy a német kancellárasszonyt idézzem, akit egyébként nagyon tisztelek, ugyanakkor voltunk miniszterek, környezetvédelmi miniszterek, ő Németországban, én Franciaországban, 94-95-ben. Úgyhogy nagyon odafigyeltem arra, amit mondott, mint a, arra is, amit Sárközi elnök úr mondott, és amit Gordon Brown, és Zapatero, és más állam és kormányfők, akik a G20-ak munkájában részt vesznek. Persze, Martin úr, én magam idéztem, egyetlen egy terület, egyetlen egy pénzügyi terület, piac nem úszhatja meg a hatékony, intelligens szabályozást és felügyeletet. Pontosan ezt mondta ő is, és én is meg vagyok győződve erről. Azt mondtam, hogy intelligens szabályozás és minőség. Hatékony felügyelet pontosan ez az a terület, amit fel kell erősítenünk, mégpedig további időpocsékolás nélkül. Woodman úrnak nem válaszoltam egy fontos kérdésre, mert nekem is szükségem van egy kis időre, hogy egy javaslatot kidolgozzak egy olyan kérdésben, amely igen kényes. A jövőbeli válságok előjelzése ez, hogy ne legyenek tovább ilyen spekulatív ö, hólyagok, amik kipukkadhatnak. Úgyhogy szeretném, hogyha kezembe lehetnének az eszközök, amelyekkel előre megjósolhatjuk és előre láthatjuk ezeket a válságokat. Persze a szuverénitását sem szabad elfelejtenünk a tagállamoknak. De oda fogok figyelni erre a területre. Köszönöm szépen, sajnálom, hogy nem tudtam itt lenni akkor, amikor már említette. Nézzük konkrétan a dolgot. Vagy olyan bizottsági irányelvcsomag, amire van, aki azt mondja, hogy forró tűvel varták, tehát nincs rendben, mások viszont azt mondják, hogy egészen célirányosan kell alkalmazni. Nem tartja el veszélyesnek azt, hogy módosító indítványokkal adott e- esetben határozott lobbyisták érdekében felelőtlen hiányosságok adódnak majd, és pontosan a Merkel által meghatározott szándék sérül. És a vállalatokkal kapcsolatban mit kíván eh, tenni, hogyha a tanács pontosan a vállalatok miatt megtámadja az ön mm, döntéseit? Milyen céljai vannak, és hogyan eh, próbálja a közvélemény nyomását ellensúlyozni? Euh, Monsieur Martin, ki sent Rátidul javaslatom, amely a bizottságtól származik, és amiről folyik a vita már az első ö, tanulság ö, levonása óta a válságból, az, hogy felügyeletre van szükség, és ez a fedezeti alapokra vonatkozik. Koze úr ö, foglalkozik ezzel a témával, Az átláthatóság rendkívül fontos terület itt, és a szabályozás konkrét és pontos problematikákkal. Említettem ezt a leverage effektet is. Azt gondolom, hogy mi is felelősek vagyunk, a képviselők, az előadók, a jövőbeli biztos, azért, hogy mindenkit meghallgasson, és így lehet javítani ezen a dokumentumon a magántőkéről és a fedezeti alapokról is volt már szó. Szerintem mindenképpen hatékonyan kell lépnünk. On to uh, question. Tovább a többi képviselet a feltendő kérdéseket. Kérem mindenki, próbálja tartani az idejét, minden másodperc számít. Langen úr az első. Bárnyi úr, néhány brit kollégával ellentétben ön meggyőzött európai és tapasztalt politikus. Az, hogy a szabályozás rossz volt, és elődje meg Krivi volt az oka annak, mondják sokan, hogy vissza lehetett élni ezzel. Tudnélik, öt évig nem volt hajlandó konkrét dolgokat javasolni. Mi most nagyon sokat fogunk azért tenni, hogy ön jobb, szigorúbb, átfogóbb szabályozást érvényesítsen. Korlát, pártatlan és minden fenntartás nélkül ön mellett állunk. Két dolgot hadd mondjak el. Egyrészt a származtatott termékek, amelyek 11-szer olyan nagy, 11-szer nagyobb hatással vannak, mint a szociális ágazat, és teljesen felelőtlenül rövidtávú nyerességekkel privatizálták, és a tartós veszteségeket pedig szocializálták. Nem szabad ilyen szabályozást fenntartani, átfogó szabályozásra van szükség, az ágazat is ezt akarja. Az ágazat részvétele pedig a szabályozás költségeiben is fontos elem, illetve a garanciavállalások átvételében. Erre vonatkozóan milyen javaslatai vannak, hogyan akarják szabályozni a szárvasztató termékeket, ki akarja várni, a, vagy ki akarja várni a nemzetközi szabályozást? Nem hiszem, hogy meg kellene várnunk a nemzetközi szabályozást még a akkor is, hogyha Langen úr kérdése, amiért köszönet, a volumenre vonatkozik 100 ezer milliárd euró, olyan óriási összegnek tűnik számomra, hogy néha félelmetes. Ez a G20-ak mandátumában található. Megvan már a programunk, és amikor a G20-akról beszélünk, elég sok időt töltöttem ezzel, azt hittem, azt hiszem már említettem, hogy a partnereinkhez elmentünk Amerikába, a kínaiakhoz, és ki akarom építeni ezeket a kapcsolatokat. És mindenképpen levonni a következtetéseket mert minden partnerünknek igenis ugyanolyan elkötelezettséggel kell rendelkeznie, mint amilyenek a mieink. Legyenek Londonban, Pittsburghben, vagy akárhol. Langen úr, vannak olyan témák, amelyek területén az Egyesült Államok előrelép. Például a felfedezések területén, de vannak olyanok, ahol például mi lépünk előre. Úgyhogy itt vannak ezek a származtatott termékek, utaltam a G20-ak vonatkozásában, hogy nem lehet olyan érintett, nem lehet olyan piac, ahol nincsen szabályozó. Ezeknek a termékeknek normális mederbe kell terelődniük. Vannak igenis kompenzációs területek, Európában, amelyeken keresztül mennek ezek a termékek. Meg kell fordítanunk a tendenciákat. Úgyhogy lesznek jogalkotói javaslataim még ebben az évben, ebben a témában, Langen úr. Herr Barnier, ich habe noch keine persönliche abgeschlossene Meinung zur Beteiligung. A pénzpiacok részvétele a költségekben, a válság hatásainak költségeiben. Ezt szerettem volna még kérdezni. Ugye az elején azt mondta, hogy külön hangsúlyt fetakta arra, hogy az ágazatban az etikai és erkölcsi mércék újra mércék legyenek. Ezt azért mondom, hogyha eddig felelősség és kockázatvállalás nélkül vehetett ebben részt az ágazat, akkor ezt szabályozni kell ezt a területet. A pénzügyi ágazat újra a reál gazdasághoz kell, hogy igazodjon, és ezzel csökkentse a léptékét. Nem szabad, hogy az államok, államokat olyan pénzügyi szektorok mozgassák, amelyek minden dimenziót elveszítettek. A kérdésem az etikai alapelveket akarja érvényesíteni. Van -e erre erre vonatkozó javaslata? Azt hiszem, igen. Mindenkit végighallgatva, remélem egyszer majd megbíznak bennem, amikor majd az iparág, a bankok, a biztosítók képviselőivel találkozom az egyes országokban. Most készítjük elő a CRD négyeket, CRD négyeket, és a tőke, a garanciák és egyebek terén nyilván döntésekre van szükség, hogy megfelelő elővigyázatossággal rendelkezzünk, és előre lássunk. Azt gondolom, ezzel tartozunk a polgárainknak és az adófizetőinknek meg kell próbálnunk intelligens módon szabályozni, ezzel fogok foglalkozni pontosan az első hét során, hogyha megbíznak bennem. Most Astrid Lüling asszonyé a szó, a néppárt. Nevében Astrid. Köszönöm, elnök asszony. Biztos jelölt úr, Először szeretnék egy megjegyzést tenni Gulár asszony megjegyzésé kapcsán. Én úgy gondolom, hogy nem kell bármi óra kapcsolatban bizonyos szándék eljárásokat alkalmazni, azért mert voltak, akik tapsoltak, voltak, akik örültek bizonyos kijelentéseknek. Szerintem a miére kell ásni a dolgoknak, és meg kell kérdezni azt, hogy milyen elvekre alapozza majd cselekedeteit. Nyilván le kell vonnunk a következtetéseket a válságból, és pontosan ezt tesszük most. Ezzel a világválsággal a szabályozás új szervei születtek meg nemzetközi és európai szinten. Úgyhogy nagy örömmel mutatunk példát másoknak, sosan gondolják azt, hogy Európának kell vezető szerepet vállalnia a nemzetközi pénzügyi rendszer újjáépítésének. Ez rendben is van. De ha az Európai Uniós partnerek még messze vannak attól, hogy ilyen reform intézkedéseket hozzanak, ön is nagyon jól tudja, hogy mi a helyzet a tőkével, mi a helyzet a versenyképességgel, szembe a harmadik országok konkurenciájával. Késze arra, hogy mi a, olyan intézkedéseket hozon, amelyen megoldja a helyzetet. Ugye ott van a 6 millió munkavállaló, akikre ő ön is utalt. Hát... Donc, oui, non, l'Europe doit avoir de l'ambition. Ez egy olyan terület, ahol ambícióra van szükség, ahol vezető szerepet kell felvállalni, le kell vonni a következtetéseket. Nem szabad ö, úgy eljárnunk, hogy ö, ugyanilyen erősz, erőteljes csapásokat ö, kelljen elszenvednünk a jövőben. Nagyon fontos a felelősségteljes föllépés a juttatások terén. Ez is egy fontos terület, és nem csak a bankokra utalok itt, a saját alapok témájában. Ne féljünk, hogy előre lépjünk. Én nem akarok szemben állni a versenyképességgel. Én azt szeretném csak elmondani, hogy ez egy lehetőség az európai iparák számára. Blum úr utalt arra, hogy mekkora jelentőséggel bír ez a pénzügyi iparág. A szabályozás segítségével levonhatja a következtetéseket. Szerintem még egy ekkora megrázkodtatásnak nem tehetjük ki magunkat, ami a legsúlyosabb volt 1929 óta. Luling asszony, kérem ne értsen félre. Azt hiszem, egy kicsit hasonlít ez például az élelmiszeripari termékekhez, a borhoz és más termékekhez minőségi termékekre van szükség. Tudnunk kell azt, hogy honnan származnak. Biztosnak kell lenniük, biztonságosnak, amikor az ember elfogyasztja őket. A nyomon követés is nagyon fontos. Talán merész ez a hasonlat, de bizonyára megértik. Nagyon fontos ugyanis az élelmiszeripari termékek nyomon követhetősége. Ugyanez vonatkozik a pénzügyi termékekre is, mivel tiszteletbe kell tartanunk a fogyasztókat világválságról van szó, világméretű válaszra van szükség. És a G20-ak alárírói meggyőződésem szerint elkötelezettségeiket teljesítik is. I think I have to... Astrid, két perc volt az első kérdésed, ami elment, hogy meg kell büntesselek. Nem adok időt a második kérdésedre. Karasz úr él szó. Iva Michel Barnier. Kedves Michel Barnier, üdvözlöm Önt újra. Így kérd, képzelem el magam a pozit, politikai vezetőkészséggel rendelkező, biztost, megfelelő mértékű elkötelezettséggel és humorral. Két kérdésem van. Az első a parlament határozottan kiállt a tanács pénzpiaci felügyeleti javaslata ellen, visszaadtuk a bizottságnak a javaslatot. Fog-e új integrált pénzpiaci felügyeletre vonatkozó javaslatot az Európai Központi Bank modellje szerint előterjeszteni, ha ezt kérik. Második, egyre inkább az a szakbizottságunk érzése, hogy sok európai ország már elkötelezte magát a pénzpiacok iránt, mi pedig csak később kötelezzük el magunkat. Hogy lehet azt elérni, hogy párhuzamosan a politikai testületekkel, a Bázil 2 és a G20-akkal párhuzamosan mi magunk is elindítsuk a törvényalkotói folyamatot. Hogy lehet együttműködni? Hogyan képzeli ezt el? Euh, vous parliez, Monsieur úr. Már dicsérettel illettem azt az igen komoly munkát, amivel foglalkozik. Olyan témát emlegetett, amely a globális keretre utalt, a felügyelet, az ellenőrzés vonatkozásában. A tanács már nyilatkozott. Bár jobb lett volna, ha nem nyilatkozik a megállapodásról, vagy jobb lenne, ha nem nyilatkozna arról, amit kötött, mint hogy ne kössön. Még egyelőre folyam, a folyamat közepén vagyunk, önök is nagyon jól tudják. Én magam sem mondanék kevesebbet, mint amit a jelenlegi bizottság mondott az eredeti javaslatában, legalább három területen a kötelező jellegű ellenőrzésről, azért, hogy hihető és hatékony ö, módon építkezhessünk ezen a téren. A tárgyalások során mert más ö, állam és kormányfők is említették ezt Barroso elnökkel együtt, és én is találkoztam már önökkel, illetve más biztosokkal, akiket érint ez a téma. És aztán majd koncentrálnom kell a pénzügyi szolgáltatásokra, amelyek viszont hozzám tartoznak. Önök, képviselők, az önök szakbizottsága óriási szaktudással rendelkezik. A bizottság is és a tanács is figyelembe kell, hogy vegye mindezt, hogyha jól akarunk szabályozni. Mr. Karas hasn't got a supplementary. Karas úrnak nincs pótkérdése, úgyhogy ugrunk is tovább. Skinner úr a szocialista frakció képviseletében. Köszönöm. Biztos jelölt úr, bízok abban, hogy ön jól ismeri, mennyire fontos az erős, versenyképes és biztonságos pénzügyi piac, legyen az Párizsban, Londonban vagy Frankfurtban a központja. Az Európai Unió bír a világ legfejlettebb pénzügyi központjaival. A G20-as is megemlítette ezt, és arról is beszélt, hogy erőteljes szabályozási normákra van szükség, különösen a mostani válság fényében. Egyik, egy jó standard vagy norma Európában működik is, és, és én, mint jelentéstevő, jelentésemmel rá is mutattam erre. Ugyanakkor az önszerepe e, e feladatrendszer nemzetközi kapcsolatait is kiépíteni. Ennek fényében hogy látja a, a Solvency 2-ben a partnerekkel együttműködés? Hogyan tudjuk rávenni a partnereinket, hogy hasonló jogalkotással éljenek? Mert csak részhatása lehet a szabályozásnak globálisan, sőt, csökkenthetjük a versenyképességünket, hogyha mások nem vezetnek be hasonló szabályozásokat. Ő hol látja ebben a szerepét? Oh. Euh, tout le monde sait ici. Euh, Mindenki tudja. Aki viszont nem, annak elmondom, hogy milyen fontos szerepet játszott ebben a szolvencia kettő összeállításában, és hogy milyen fontosak a következményei ennek a szabályozónak a biztosítás terén. De Megint csak, ahogy korábban is említettem egy korábbi válaszomban, egy teljes globális válságról van szó, és nem, lenné, nem járnánk el teljesen ha először nem a saját házunk táján tennénk rendet, Európában. Aztán ott van a transatlanti dialógus, a többi nagy partner, Kína például, és hatalmas gazdasága, akikkel együtt kell működnünk, hogy előrelépjünk, és együtt. Úgyhogy a nemzetközi dialógusnak megfelelő időt fogok szentelni. A számviteli standardok témájában is, erre talán nem volt még idő kitérni, mert hogyha jó szabályokat akarunk, és jó és hatékony működést, akkor ugyanarról kell, hogy beszéljünk. Ugyanolyan keretet kell szabnunk mindennek. Ott van a Deutsche Bank például. Ha a mérlegét tekintjük, akár európai vagy amerikai standardok uh, szerint kettő-kettő, egy a kettő arányt képvisel közös referenciapontot kell kialakítanunk, hogy a közös szabályok mindenütt hatékonyan alkalmazhatók legyenek az egész világban. Erre akartam utalni ezzel a példával. Aztán ott van a szolvencia 2, ezt nagyon jól ismerik. Skinner úr, oda fogok figyelni arra, hogy független, szilárd alapokon ö, nyugodjon mindez független és szilárd. Ez a két legfontosabb jelző. Quickly, um... Nagyon gyorsan, az utolsó ponthoz kapcsolódva a számvitelhez remélem, hogy a transatlanti gazdasági tanácsban betölti szerepét, teljes körű szerepét Tim Gardnerrel és másokkal, hogy a mi európai szerepünk is érvényesüljön. De ezzel kapcsolatban nem volna az fontos, hogy méltányos eh, szabályok szülessenek, amelyek a befektetőket és a fogyasztókat is védik nem csak a banki könyvelésről van itt szó, hanem szélesebb körről. Igen, de hát ebben a néhány percben nem tudjuk a méltányos értéket kivesézni. Én szívesebben mondanám, hogy piaci érték, mint fair érték, vagy méltányos érték, mert nem egészen ugyanaz a két dolog. Azt gondolom, hogy ami a standardokat illeti, a megfelelő egyensúlyi helyzetet kell megtalálnunk, aközött, hogy megpróbáljuk a stabilitást megőrizni, és az ingadozást megakadályozzuk, illetve a között, hogy a valós értéket tudjuk megállapítani például egy vállalat vonatkozásában. Azt hiszem, vannak mások is a képviselők között, akiknek van mondani valója ebben a témában. Visszatérnék a kölcsönösségre, amire utalt. Nem szabad naívan ö, eljárnunk, ez a véleményem. Sorry for my peering around. Köszönöm szépen. Következő. Sajnálom, hogy itt ugrálok, de a következő előadónk El Kada úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és szeretnék én magam tulajdonképpen a, a jutalmazási politikáról beszélni, ön is eh, említette ezt. Azok, az a bónuszrendszer, a jutalmazás, amelyet a rövidtávú, intézk- a rövidtávú ügyleteknél adnak, az óriási kockázatokkal jár, és fatális következményei voltak. A, ne- a negatív gazdasági hatások mellett, amit ön, ön is említett, rendkívül nagy volt a negatív etikai hatás, az erkölcsi hatás. Mi a kér- az elképzelése, hogyan tó- próbálja majd ezeket a területeket is helyreállítani? Van különböző ajánlás erre vonatkozóan. Jelezte, hogy hajlandó harcba szállni. De mégis kérdés továbbra is, hogy egyet tud-e érteni arra, azzal, hogy szükség van arra, hogy a európai szinten az ágazat egységes és újra azonos morális alapra helyeződjön. Nem akarok itt a Erkölcse meg az etikára visszatérni, amire már utaltam. Ott van Adam Smith, akit idéztem az előbb, de szükség van olyan szabályokra, amelyek bizonyos erkölcsöt visszaállítanak. Ez biztos. Az a kapcsolat, amely a kockázatvállalás és a túlzott javadalmazás között létezik, a túlzott jövadalmazás ö, hogyan ö, eredményezhet nagyobb kockázatvállalást. Én azt gondolom, a jövedelmezési struktúra volt az egyik oka a válságnak, ezért átlátható szabályokra van szükség, amelyek nem ösztönözik az embereket az ilyen rövid távú kockázatvállalásra. A program a G20, a G20-ak programja a Financial Stability Board az egyik legfontosabb fórum, és vannak olyan szabályok, amelyeket még egyelőre nem alkalmazunk, ami pedig a jövedelmezőséget, a jövedelmek struktúráját illeti. Nagyon remélem, hogy első olvasatban elfogadják ezt a szöveget. De nem lepődnék meg, ha még tovább lépnénk, főleg a részvényesek felelőssé tétele terén. Ugyanis ami a bankokra és a befektetőkre igaz, talán más ágazatokat is érdekelne. Az alternatív alapokra gondolok itt például. Dank u wel voor uw antwoord. Uh, misschien heel kort een opvolgingsvraag. Ha megengedik, egy rövid kérdésem még lenne. Egyetérte azzal, hogy egy ilyen szabályozás, európai szintű szabályozás nem pusztán a pénzügyi ágazatra kell, hogy vonatkozon, hanem tulajdonképpen minden, minden tőzsdén jegyzett vállalatra is. Je viens un peu de répondre dans ce sens-là. Azt hiszem, pont most válaszoltam erre, utalva a bank, a biztosítás, a beruházás és beruházási alap kérdésében. Barnier. Uh, Klinc úr, Barney úr, a válság legfőbb uh, kára véleményem szerint az az, hogy az állampolgárok nagy része elveszítette bizalmát a, a, a pénzágazatban, sőt a piacgazdaságban is. Úgy látják az állampolgárok, hogy most uh, a kiterjedt tüzet eloltották, de a különböző tagállamokban a beavatkozás versenytorzulást okozott, és látjuk már, hogy jelentős a visszaállamosítás és a protekcionizmus. A fogyasztóknak az a benyomás, hogy pontosan azok, akik a kockázati kereskedelemmel és felelőtlenséggel jártak el, és a válságot okozták, büntetlenül távozhatnak. Olyanok, akik 30 évig dolgoztak egy eh, cégért, azokat elbocsájtanak, hogyha egy fél szendvicset eh, elvesznek. Viszont azok, akik eh, világméretű válságot okoznak, azok elmehetnek. Hogyan kívánja visszanyerni az állampolgárok bizalmát? Si des gens n'ont pas respecté les lois telles qu'elles ha az emberek nem tartották tiszteletbe a törvényeket, létezik igazságszolgáltatás minden országban a szankciók megállapítására. Hát ha olyan törvényekről van szó, amit nem tartottak tiszteletben. Most egy új jogalkotói korpuszról beszélünk Európában, hogy visszaállítsunk a szabályokat, az erkölcsöt, a pénzügyi iparban, amire szükségünk van a gazdasághoz. Én úgy gondolom, hogy a gazdaságnak szüksége van piacokra, de ezeket a piacokat a fenntartható és méltányos és igazságos kereskedelem szolgálatába kell állítani. Amikor külügyminiszter voltam hazámban, Bush elnök úr arról beszélt egy beszédében, hogy biztonságosabb legyen eh, a világ. Ez pedig egy olyan világ, amely igazságosabb is. A mostani pedig nem az. Nem szabad meglepődni azon, hogy nem is biztonságos. És igenis felelősséggel tartozunk a megfelelő helyeken, eh, akár biztosként, akár képviselőként, hogy ezen szabályokon keresztül igazságosabbá tegyük a világot. Nem azért, hogy leértékeljük, vagy sebezhetőbbé tegyük a gazdaságot. Ellenkezőleg. De vigyázzunk, hogyha nincs igazságszolgáltatás, hogyha nincs egyenlőség, etika a világban, ha ilyen számokat látunk, mint amikre utaltam, akkor, fél, akkor rettegjünk a népek forradalmától. Én inkább igazságosabb világot szeretnék, és szeretném, hogyha Európa vezetné ezt a világot. Ne beszéljünk magunknak be semmit. Azok a területek, amelyekkel foglalkozunk, és amely az ön területe is lesz, a legtöbb ember számára hétpecséstes titok, és nem igazán értenek belőle semmit, sőt, hogy azért úgy gondolom, hogy az amúgy is elvégzendő munkánk mellett azt is végig kellene gondolnunk, hogy mit lehetne még tenni azért, hogy az állampolgárok bizalmát visszanyerjük. És hogy őket újra lelkesítsük Európa gondolatáért. A kiegészítő kérdésem. Németországban van a Stiftung Warentest, ez te, műszaki és egyéb termékeket rendszeresen ellenőrizés, osztályozza nagyon jó, jó, közepes vagy hiányos. Ez államilag finanszírozott. El tud-e ilyesmit a pénzpiaci termékekre vonatkozóan képzelni? Eh, là, vous parlez de la qualité des produits. Euh, az élelmiszeripari termékek minőségéről kellene beszélnem talán önnek Németországban, vagy minden termékről. Tehát a termékek minőségéről. Mindennyiunk hazájában vannak administratív struktúrák, minőségellenőrző fórumok, és én úgy gondolom, hogy nagyon oda kell figyelnünk az európai piac határaira, hogy milyen minőségű termékek lépik azt át. Ugyanis élelmiszerbiztonság, vagy egyszerűen csak a biztonság szempontjából, ö, környezetvédelmi, ö, egészségügyi szempontból tiszteletbe tartják-e szabályainkat. Itt egyszerűen csak arról van szó, hogy védjük magunkat. És ugyanez a helyzet a pénzügyi termékekre. És Ruling asszonynal beszéltünk az alaptermékekről és a pénzügyi termékekről. Szerintem a kisbetéteseknek is, meg a nagyoknak is ö, garantálnunk kell a piacon található termékek biztonságosságát. És ehhez kell a felügyelet, az ellenőrzés. Mind nemzeti, mind európai szinten. És úgy gondolom, hogy a pénzügyi termékek biztonságát is garantálnunk kell tehát. Szóval Gigold úr a zöldek képviseletében kérdezhet. Yes, uh... Igen. No, én alapvetően szeretném azt hangsúlyozni, hogy ebben a szakbizottságban erős a szellem érvényesül az együttműködésnek. Ezért megismételnék két kérdést, két konkrét kérdés, amely elhangzott, és nem született rá válasz. Először is, hogyan kívánja biztosítani, hogy a pénzügyi ágazat kifizesse a rá eső költségeket a jövőre vonatkozóan? Semmi konkrét választ nem hallottam ezzel kapcsolatban. Másodszorban, hogyan biztosítja azt majd ön, hogy a jövőben az Európai Parlament a tárgyalások folyamatában részt vehessen? Mert ezek kulcsfontosságúak a bázeli rendszabályokat illetően nem szabad, hogy máshol szülessenek a döntések, mi is hangot kell kapjunk a bázeli rendszer vonatkozó döntésekben. Erre a két kérdésre kérek konkrét választ, abban a szellemben, amelyben eddig nyilatkozott. Monsieur Gigold, nous arrivons, j'imagine... Gigold, most már ugyan a meghallgatás vége felé járunk, de természetesen rendelkezésére állok. A szakbizottságok, a koordinátorok rendelkezésére is állok, mert a bizottság nyilván minden kötelezettséget alkalmaz, amely a szerződésekben az együttdöntés, az információ, a parlament bevonása terén létezik. És természetesen lesz egy háromoldalú megállapodás is, ezzel már foglalkozik Barózó elnök úr az intézmények között, hogy az új szerződés alkalmazását javítsuk. Ennél konkrétabban nem tudok mit mondani. Ami pedig a hivatalos jogi kereteket illeti, én, én együtt szeretnék működni önökkel, tájékoztatni szeretném önöket, ez az én érdekem is. Hiszen általában együtt döntésről van szó. Ez az első kérdésre a válaszom, ami a második kérdés illeti, talán ez nem hangzott el, de ön utalt rá, hogy a pénzügyi ágazat, amely felelős volt ezért az egészért, hogyan fog ebből részesedni. Én teljesen nyitott vagyok, talán egy adó formájában. Az első a Tobin féle elgondolás volt, a Tobin adó, a monetáris fluktuációra lett volna ez kiróva. Aztán az összes pénzügyi ö, tranzakcióra a kivetett adó volt a második, a harmadik pedig az, hogy mire használják fel, mire fogják felhasználni mindezt. Vannak olyan államok, amik azt mondják, hogy hát a költségvetésben a különböző adóságok kiegyenlítésére. Az én elképzelésem, amit inkább támogatnék, az az lenne, hogy az ilyen jellegű adót esetleg a nagy kihívások megoldására fordítanánk, amiről például Kopenhágában volt szó, a fejlődés, az éjség, vagy pedig az ökológiai kihívások. Én teljesen nyitott vagyok ezekkel az elképzelésekkel szemben. In the... A abban az igazgatásban, abban a bizottságban, ahol ön előbb-utóbb valószínűleg elfoglalja a helyét. Több olyan szakértői csoport működik, amelyeknek nagy hatása van a különféle jogalkotási kezdeményezésekre. Ezek a szakértői csoportokban nincsenek szakszervezeti emberek, nincsenek fogyasztóvédelmi szakemberek, vagy csak nagyon-nagyon picin kisebbséget képeznek, és a jegyzőkönyvé ezeknek a munkacsoportoknak nem nyilvánosak. Fontos volna tehát biztosítani azt, hogy a szakértői csoportok egyrészt kiegyensúlyozott tagokkal álljanak fel, és hogy hozzáférhető legyen az üléseknek a jegyzőkönyve. Először is nagyon jó minőségű uh, munkatársakkal fogok együttműködni, nagyon sokakkal már találkoztam is, osztályvezetőkkel, főigazgatókkal, és rendkívül büszke leszek arra, hogyha velük dolgozhatom. Vannak bizottságok, szakértők a szakértés céljából. Szeretném, hogyha a legfüggetlenebb módon működnének, és a legjobb minőségben, azon kívül, amit mi független ö, belső munkatársaimmal együtt végzünk. Nyilván van szükség erre is, úgyhogy pozitívan válaszolok önnek, fenntartva azt, hogy hol van ez a bizottság. Három órával ezelőtt, amikor a bevezetőmet tartottam, hogy én szeretném, hogyha az európai piacot összeegyeztethetnénk, összebékíthetnénk a fogyasztókkal, a gazdasági erőkkel, a szakszervezetekkel. Úgyhogy ezért szeretnék a régiók bizottságával, a gazdasági és szociális bizottsággal együttműködni. Uh, Köszönöm. Utolsó, de nem legutolsó sorban kérdező, Ford asszony a kozmonatívok köréből. Köszönöm szépen Bárnyi úr, különösen azt a megjegyzését, miszerint a pénzügyi ágazat a gazdaság szolgálója kell legyen. Sosem szerettem volna azt megélni, hogy a globális gazdaságot alássa, az összeomlás szélére sodorja a pénzügyi ágazat tevékenysége. Úgyhogy nagyon jól tetszett az intelligens szabályozásra vonatkozó megjegyzése. Említettük, hogy 50 jogalkotási javaslattal kell foglalkoznunk szakbizottságunkban, nagyon sok összefügg a válsággal. A bankvezetők kifizetései, bónuszai, a származékos termékek szabályozása, és így tovább. Ahhoz, hogy intelligens legyen a szabályozás, célra törő kell legyen, és értenünk kell kihatásait a gazdaság többi ágazataira, a mellékhatásait is beleértve sokszor bírálnak bennünket azért, mert nem értjük, nem látjuk át ezeket a sokrétű hatásokat. A legnagyobb ilyen bírálat jelenleg az AIFM irányelvet illeti. Mi szerint ennek a nyugdíjalapokra való hatása 25 milliárd eurós lehet évente ennek az irányelvnek. Úgyhogy fontos, hogy megértsük ezeket az irányelvek, ezek a hatásait, a többi 49-re vonatkozó kihatásait is. Fontos volna, hogy visszavegye a bizottság, újra tervezze, újraír ezt, és egy olyan átlátható, világos jogszabályjavaslat jönne létre, amelyen alapján együtt tud majd működni. Madame, l'objectif est de... Asszonyom, a cél az, hogy lényegi munkát végezhessünk, és hatékonyan. elkötelezettek vagyunk a továbbiakban, mert hát ez a felelősségünk. A Barozó kettő bizottság előtt voltak már területek, amelyekért felelős voltam, 1600 szöveg született az európai történet beindulása óta ezen a területen, vagy a pénzügyi szabályozás terén. Na most én ezt intelligensen szeretném megoldani. Nyilván átláthatóan a parlamenttel szemben értékelni fogom mindezeket a szövegeket és dokumentumokat, és Sharon Bowles, aki ezt a papírt adta nekem, kész vagyok aláírni, teljesen legitim elkötelezettség ez, hogy értékeljük a fedezeti alapokra vonatkozó dokumentumokat is, hiszen ön is említette, hogy nem félnünk kell ettől a szabályozástól. Az az érdekünk, hogy átláthatóan működjünk a továbbiakban, hogy jó szabályok legyenek, és ezen szabályozó keretén belül jól működhessenek a bankok is. Megpróbáljuk majd a rendelkezésünkre álló idő alatt javítani ezen a dokumentumon. Asszonyom, egyetértek, hogy minőségi értékelést kell végeznünk az összes ilyen erre vonatkozó törvényről. Köszönöm. Köszönöm. Az, hogy a hedge fundokra vonatkozó irányelvek mellékhatásait megvizsgálja, ez ígérete nagyon-nagyon hasznos. Mert a jogos, megvizsgáltuk, de a, a mellékhatásokat nem. Ha már itt tartunk, beszámolna arról ön szerint az Mover is irányelvnek milyen hatása lesz majd a pénzügyi szolgálatokra. Nem lesz-e a szabályozásnak az, az eredménye, hogy egyszerűen kivonulnak ezek a szolgáltatók az európai térségből, és máshol szolgáltatnak? Majd ennek is tudnék sűrűs hatásai lehetnek. nyilván mindenkinek vállalnia kell a saját területén a felelősséget. Ha az ipari tevékenységet a világ másik csücskére helyezik át, mert átláthatóságot, felügyeletet, beszámolást kívánunk tőlük, akkor az a fontos, hogy akik ezt megteszik, vállalják a felelősséget. Az én véleményem az, hogy a pénzügyi iparnak Londonban és máshol is meg kell majd érteni, és meg is fogja, hogy érdeke olyan kontinensen maradni, ahol jó szabályok, jó megfelelő felügyelet mellett tevékenykedhet. Hiszen meg akarjuk kimélni ezt az iparágat attól a sok kockázattól és sok hatástól, ami érte eddig. Illetve attól az ellenséges magatartástól, amelyel az egyes népek most pillanatnyilag viseltetnek vele szembe. Nem akarom, hogy a pénzügyi ipart gyengítsük, hiszen szükségünk van rá. Nyilván reformálni fogunk, mégpedig intelligens módon ezen a területen. Köszönöm szépen. Ezzel lezártuk a kérdések sorát. Most technikai kérdések maradtak fenn. Az én feladatom most itt az, hogy lezárjam az Ekon részéről e meghallgatást, és bejelentsem, hogy 8 órakor az 5G2-esben lesz még meghallgatás, és holnap reggel 9-kor az 1G2-esben lesz majd az értékelése ennek a meghallgatásnak, most pedig Malcolmnak adom vissza az elnöki tisztet, meg a szót is. Barni úr kíván egy rövid záró nyilatkozattal élni? Már 10 perccel csúsztunk a hosszú bevezetők miatt, de egy percet tudok adni önnek azért, hogy zárszóval éljem. Non, Madame la Présidente, moi je suis bien parmi... Elnök asszony, én nagyon jól érzem magam itt az önök körében, szívesen maradok egész este. Je reviendrai, si vous le voulez bien. De visszajövök, ha akarják. Szeretnék köszönetet mondani elnök asszonynak, elnök úrnak a kedves fogadtatásért. Sharon Bowl, nyilván ön is minőségi szabályozást szeretne, nem csak szabályozást a szabályozás érdekében. Nyilván én sem ezt képviselem, mert szükségünk van jó szabályokra, hogy kivezessen minket a válságból sokat fogok dolgozni, sok energiát fogok fektetni a különböző területekbe, hiszen nagyon nagy terület ez az európai piacnak. Ahogy említettem, hetente egyszer szeretnék helyszínre utazni, remélem sikerül ezt betartanom, hogy találkozhassak a nemzeti parlamentekkel, a szakszervezetek, a szövetségek, érdekszervezetek képviselőivel, hogy megvitassam velük aggájaikat. Köszönöm a bizalmukat, és ha sikerül ezt a kihívást teljesítenünk, hogy közelítsük a nagypiacot a polgárokhoz, még a pénzügyi piacot is. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim, én kezdtem a ülést, rám esik a feladat, hogy zárjam is azt. Tudom, hogy többen végigülték mind a két szakaszt. Köszönöm Sharon Bowlesnak, hogy ilyen szorosan együttműködött velünk, és különösen Bárni urat illeti köszönet átfogó, kiemelítő válaszaiért a 4Q2-esben 8 órakor fogunk összeülni, értékelendő a meghallgatás. Köszönöm a tolmácsok munkáját, és mindenkinek szép estét kívánok!